Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Szép jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Újra megnyitom a tegnap felfüggesztett ülésünket. 9 óra van, első napi rendi pontunk. A az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén tett lépéseket előmozdító Herkül 3 programról szóló szavazás. Monika Makovej a jelentéstevőnk, és szavaznunk kell ma a témában. Nagyon egyszerűen, nyíltan szavazhatunk, hogyha mindenki egyetért vele, akkor eh, nyílt szavazás lesz, és azonnal kezdhetjük is. Okay, the endorsement. Yeah. Um, do I need electronically? No. Elektronikusan nem? Nincs rá szükség, hogyha mindenki egyetért vele, akkor nem kell elektronikusan szavaznunk. A szavazás előtt vagy után szeretne felszólalni Makovály asszony? Ahogy ön szeretné. Választhat előtte vagy utána. Ha most nem, akkor lássunk neki a szavazásnak, és akkor később kap szót. Jó? Ki támogatja? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Senki nem szavazott ellene, senki nem tartózkodott. Egyhangulag fogadtuk el, gratulálunk Makovei asszonynak. Most pedig megadom a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Thank you very much. I... Nagyon szépen köszönöm. Csak néhány szóban összefoglalnám, hogy mit értünk el a trialógus után. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsoros elnökségének, amely sokat tett a dosszié előmozdításáért, és köszönöm az Európai Bizottságnak és az Olafnak és valamint az Európai Parlament tárgyaló csoportjának. És minden frakció nagyon segítőkész volt, támogatólag állt hozzá a témához a nehéz pillanatokban is, amikor például az olafal szemben kellett fellépni. Ha az ember csapatban dolgozik, akkor erősebb is lesz ezáltal, és hát megnyertük ezt a csatát, köszönöm. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. A szakbizottság egyhangulag szavazta meg a jelentést, ez is mutatja, hogy politikai támogatottságot élvez a jelentés itt a szakbizottságban, és hát nagyon fontos is ez a téma. Fontos, hogy világosan kifejezésre juttassuk álláspontunkat ezzel kapcsolatosan. A következő napi rendi pont következik. Ez pedig nem más, mint az én jelentésem. Az elért eredmények alapján az unió pénzügyi helyzetét értékelő jelentés, új eszköz az Európai Bizottság javított mentesítési eljárásához. Jelentéstevőként szeretném Önöket tájékoztatni azokról a megbeszélésekről, amelyek lezajlottak az elmúlt időszakban, az Európai Unió működéséről szóló 318-as cikknek megfelelően értékelő jelentés készült az Európai Unió működésének értékeléséről. Európai Parlamentként nekünk ez lehetőséget nyújt arra, hogy politikai célkitűzéseinket, illetve az Európai Unió politikai célkitűzéseit, amelyeket részben az Európai Bizottság határoz meg, érvényre juttassuk a költségvetési folyamat során. A költségvetések általában inkább input-orientáltak, semmint output-orientáltak, tehát sokkal inkább az számít, hogy mennyi pénzt bocsátunk rendelkezésre, és mennyit költünk el, és kevésbé vizsgáljuk azt, hogy milyen eredményeket érünk el a szóban forgó forrásokkal. Ennek a szemléletnek a megváltoztatása a teljesítmény alapú megközelítés felé a költségvetés kezelésében a New Public Management címszó alatt minden szinten közszálljon forog, és örülünk, hogy az Európai Bizottság néhány éve célként tűzte ki ezt a megközelítést, illetve ezt az elmozdulást. Az Európai Számbevőszéket is üdvözlöm ehelyütt, a számbevőszék is különböző javaslatokat terjesztett elő ebben a témában. A jelentés tervezett Néhány lehetőséget vázol fel, arra vonatkozólag, hogy hol és hogyan tudjuk a teljesítmény alapú megközelítést az Európai Unió költségvetésének végrehajtásában érvényre juttatni. Úgy gondolom, a 318-as cikkben foglalt lehetőségeinket aknázzuk is ki, így megerősítve a parlament szerepét Jelentéstevőként azt javaslom, miután az Európai Bizottsággal tárgyaltam, hogy némileg változtassunk a jelentéstervezeten. Ehelyütt üdvözlöm Marian Klingbeil asszonyt is, aki az Európai Bizottságot képviseli itt ma. Nagyon konstruktív, intenzív eszmecserét folytattunk a témában, nevezetesen a kiemelt kezdeményezések, tehát flagship initiatives témában. Arról beszélgettünk, hogy vajon a jelentésbe befoglaljuk-e ezt a témát, és az Európai Bizottság bizonyos módszertani nehézségekről számolt be. Emiatt nyújtottam be egy módosítót e témában, ezeket, ezt a módosítót meg is kapták. Ezzel azt hiszem, el is mondtam a lényeget. Azt javaslom, hogy az Európai Parlament szólítsa fel, az Európai Bizottságot. Tehát még egyszer, azt javaslom, szólítsuk fel az Európai Bizottságot, hogy egy új keretprogramra tegyen javaslatot, és ezen felül el kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan is bánjunk ezekkel a kiemelt kezdeményezésekkel, zászlóshajó kezdeményezésekkel. a meglévő költségvetés tervezetekre ezt költségtervezetekhez ezt hozzáigazíthatjuk, és természetesen ezek a kezdeményezések a rendes költségvetési eljárás részét képezik. Azt hiszem, kiemel, sikerült kiemelnem a lényeget a jelentésből, az árnyék jelentéstevőkkel. Tartottunk már egy első egyeztetést is. Kevéssé hangzik ez drámainak és technikai kérdésnek, de politikai értelemben természetesen nagyon fontos előrelépést jelent mindez az Európai Unió költségvetésére vonatkozóan, és hogyha valóban következetesen cél és eredmény orientált költségvetésre szeretnénk átállni, akkor ez megköveteli az Európai Parlament részéről azt, hogy megvitassuk a célokat, mutatókat vagy benchmarkokat, amelyek lehetővé teszik a politikai célok mérését. Úgy gondolom ez egy nagyon időigényes és munkaigényes feladat. Az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy egy költségvetés tervezetet dolgozzon ki, amely már eleve tartalmazza kezdettől fogva a szükséges mutatókat, indikátorokat. Az Európai Bizottság persze nem a semmiből kell, hogy előteremtse ezt az új struktúrát, már a múltban is próbált eredményeket, teljesítményt értékelni a költségvetésen belül, de a mostani jelentéstervezet egy átfogó, holisztikus rendszer létrehozását kéri. Remélhetőleg később sikerül a tanácsot, a parlamentet, illetve a parlamenten belüli összes szakbizottságot rábírni arra, hogy aktívan vegyünk részt a politikai célok meghatározásában a jövőben. Ennyit szerettem volna mondani, megnyitom a vitát, a képviselők közül szeretne valaki hozzászólni a témához? Piper kolléga, parancsoljon. Kedves Toirer kolléga, kedves elnök úr, csak gratulálni tudok ehhez a jelentéstervezethez. Olyan kezdeményezésről van szó, amely épp jó időben érkezett, hiszen nem sokára választások lesznek. Most új lehetőségeinket kihasználjuk, hogy az értékelésen belül, illetve az európai politikák, szakpolitikák értékelésében erősödjünk, javítsunk ezen. Ehhez az önjelentésen nagyon kiváló alapot képez. Néhány módosítást fogunk eszközölni, ami az Európai Bizottság szerepét illeti a közös kezelésű eszközökben. Itt fontos tisztázni néhány dolgot, de egy általánosabb megjegyzést is hozzá szeretnénk fűzni a szöveghez. Jó magam 15 éven keresztül egy ipari és kereskedelmi kamarát vezettem, és ott is foglalkoztunk az értékelés, a benchmarking kérdésével, a mutatókkal. Nem csak neki kezdtünk ennek a feladatnak, hanem tökéletesítettük is ezt a módszert. Utána azonban a régiónkban gazdasági válság alakult ki, egy nagy vállalat tönkrement, és az általunk alkotott elképzelések, ami az egyes apró mutatókra vonatkozik, egyszerűen érvényüket vesztették. A politika pedig még, még sokkal inkább függ a különböző keretfeltételektől. Gondoljunk csak bele, mi lesz a benchmark rendszerrel, hogyha ez egész európai kontinens, vá, kontinensen válság alakul ki. Tehát figyeljünk oda, ne csak politikai, tisztán politikai tervezési, tervező intézményként tekintsünk az Európai Bizottságra nem szabad elfelejteni, hogy a dolgokat rugalmasan kell meghatározni, egyfajta rugalmasságot is be kell építeni a rendszerbe. Ez fontos lenne, és szeretnék utalni egy további veszélyre is, hogyha mindent mutatók révén akarunk leírni, akkor végül majd a hatékonyságunk ezen célok megvalósulása alapján méretik majd meg, és hogyha olyan célokat határozunk meg, amelyekkel túlságosan beavatkozunk az egyes tagállamokba, ahol európai intézményként mi a cél megvalósításáért csak 10%-ban felelünk például, akkor látni kell, hogy ez nem pusztán technikai feladat, hanem politikai vetülete is van, tehát ne csak struktúrákban gondolkodjunk, hanem vállalatokra, vagy személyekre mért indikátorokban is gondolkodnunk kell. Erre vonatkozóan még fűzök néhány kiegészítést tehát a jelentéstervezethez, amely egyébként kiváló. Egy olyan megközelítésről szól ez a jelentés, amely végre új irányt jelölt ki, jelöl ki, több koherenciát valósít meg a politikánk területén, de fontos látni azt is, hogy a politika nem mindig tervezhető előre. Ja, vielen Dank, Herr Bieber. Köszönöm szépen, Bieber úr. Ähm, Aussagen werden auch nachher sicherlich die Möglichkeit haben. És most mindenki lehetőséget kap arra, hogy a véleményét elmondja. Először ki szeretne hozzászólni? Tudom, hogy Gájer kollega a szociáldemokrata pártok nevében és Ódi úr. Jean-Pierre, si, euh, si vous voulez, vous pouvez. Jean-Pierre, parancsolj kérlek. Elnök úr, nem is tudom, hogy hozzászóljak. Éj. Mert kiváló jelentés fekszik előttünk, ugyanakkor egy dologról mindenképpen szeretnénk egy pár szót szólni. A mentesítés eljárásával kapcsolatban. A mentesítés klasszikus költségvetési eljárás. Van egy politikai hatóság, ami nem más, mint az Európai Parlament, amely mentesítést ad a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Az éves beszámoló, az adatok, és a műveletek tekintetében a szemvevőszék véleménye alapján. A közpolitika értékelése, elemzése a munkánk szerves része. Hogyha a végrehajtó szerv az Európai Bizottság nem hajtja végre azt a közpolitikát, amelyről mi jogalkotók döntöttünk, akkor igazából nem a mentesítésen keresztül, hanem a, a, a bizalom megvonásán keresztül kell eljárnunk, fel kell oszlatnunk a bizottságot, tehát nem is tudom igazából miről beszélünk. Nos, nem tudom, hogy a mentesítési eljárás keretében kell -e ezt az elemzést vagy értékelést igazán felhasználnunk. Sokkal hamarabb és sokkal komplettebb módon kellene ezt a, a, az értékelést, elemzést elvégezni az Európai Bizottságnak, így felmerül bennem, hogy nem kellene egy állat, egy általános politikai vitát folytatunk itt a parlamenten belül, hogy arra vonatkozóan, eh, hogy ugye a számvőszék vizsgálja, hogy az adatok, a számok eh, megfelelnek-e, a beszámolók alapján hihetőek-e, megbízhatóak-e, de hogy a politikánkat, amely erről mi döntöttünk, végrehajtották, ez egy másik kérdés. Így alapvetően a közpolitikák alkalmazásának elemzése, értékelése a alapszerződések alapján megy. Azt hiszem, hogy ez egyelőre igen gyengén folyik. Köszönöm szépen. A tagok nem, kér, nem kívánnak hozzászólni, de Piber és Jean-Pierre Odi kollégák nagyon fontos kérdéseket vetettek fel. Ezeket én is szeretném aláhúzni először is, utána pedig megadni a szót a számvevőszéknek és a bizottságnak. Talán ők is megvilágíthatnák ezeket a kérdéseket. Egyrészt Jean-Pierre Odi azt a kérdést vetette fel, hogy milyen kapcsolat van az értékelés és a mentesítés között. Pontosan ez az, ami a 318-as cégben is a szerződésben benne van, és azt a kérdést kell feltennünk, hogy egészen pontosan mi ennek a tartalma. Bieber kollega szerintem teljesen helyesen aláhúzta azt, hogy ha a célokat meghatározzuk és mérjük az eredményeket, az egy önmagához való, egy önmagunk megkötése, Úgyhogy éppen ezért az indikátorok választása úgy tűnik, hogy nagyon fontos politikai jelentőségű. Különösen akkor, hogyha az Európai Unió később a célok elérésével kapcsolatban nem tud semmilyen közvetlen hatást gyakorolni. Hiszen a végén a célokat úgy úgy mérné, hogy azzal nem befolyásolná a, az érintetteket, akik eljárnak a projektben. Ez nagyon fontos, ezt intenzíven meg kell tárgyaljuk, és talán most mind a számvevőszéket, mind a bizottságot a kérdés végrehajtására vonatkozóan, hiszen most dolgozzák ki a végrehajtás elemeit. Tehát jó lenne, hogyha felhívnánk a, felhívnánk a figyelmüket arra, hogy a parlament és a tanács hogyan tudnak megállapodni, hiszen pontosan arról van szó, hogy a, azok a tagállamok, akik a, a megosztott felelősség keretében 80%-át a költségeknek viselik, a kötelező értékű célokat nem csak, hogy korrigálniuk vagy kiigazítaniuk kell, hanem a célok politikai folyamatban való kiigazítása mellett azt kell elsőképpen megválaszolniuk, hogy sikerül ezt a nagyobb kötelező érték, érvényt az EU politikák végrehajtásánál, az EU politikai céljainak elérése érdekében a tagállamokkal közösen megvalósítani. Szóval tehát én nagyon is támogatnám ezt a kezdeményezést. Most szeretném a szót a számvevőszéknek először megadni. Köszönöm. opportunity to intervene this morning. Köszönöm elnök úr az lehetőséget, hogy hozzászólhatok a mai vitához. Először is szeretnék gratulálni ahhoz a jelentés tervezethez, amely kiválóan elemzi a helyzetet. A 318-as cikkre eh, eh, koncentrálok. Nagyon jó azt látni, hogy az önök szakbizottsága hasonlóan gondolkozik ez ügyben, mint az ámbőszék. Háromszor is beszámolt a számövőszék az Európai Bizottság 3.18-as cikk alapján értékeléséről, és három alapvető dologra kellett, hogy rámutassunk ez ügyben. Először is az Európai Bizottságnak robosztusabb teljesítményértékelést kell alkalmaznia, hogy valóban teljesítményorientált legyen a programok végrehajtása. Másodszorban, ahogy a jelentéstervezet is rámutat, az irányítási berendezkedése az éves jelentéseknek eh, és, és az irányításnak adja majd a gerincét az új megközelítésnek, harmadsorban pedig bizonyos fakó előrelépés történt ez ügyben, ugyanakkor eh, az igazgatási architektúrában, berendezkedésben komoly hiányosságokat tapasztaltunk. Az ebben a hónapban kezdett 2012-es éves értékelésben kimondtuk, hogy az éves teljesítmény beszámolónak nem felelnek meg teljesen, teljesen az Európai Bizottság részéről kiadott dokumentumok. Ez a 318-as cikk szerinti úgynevezett evaluation report. Maga az elnevezés sem túl szerencsés, hiszen nem csak értékelésről beszélünk itt. A számvőszéknek éppen ezért meggyőződése, hogy még jó néhány évre van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi rendszer lehetővé tegye, hogy a mentesítő hatóság és a szemvőszék valóban hasznos, független értékelését adja, e, alapját képezze annak, hogy a szakpolitikai célokat milyen mértékben sikerült elérni. Az elmúlt három év éves beszámolójában alaposan vizsgáltuk az Európai Bizottság e, vonatkozó főigazgatóságainak terveit és végrehajtási programját. A, remélhetőleg a jövőben ebből majd levonja az Európai Bizottság a megfelelő következtetéseket. Már most is javításokat eszközöltek ezen a területen, ez persze egy lassú folyamat. A számvőszék már elkezdte a 2013-as jelentés előkészítését, ebben fogunk majd ezekről a fejleményekről beszámolni. Ezen a ponton, elnök úr, véleményünk az, hogy a bizottság erőfeszítéseit az éves beszámolók tekintetében akkor tudjuk legjobban segíteni, hogyha a mögöttes folyamatok és rendszerek vizsgálatát tesszük meg, hiszen Igazából maga a végtermék még nem felel meg a céljainknak, ezért a, e, azt kell, hogy mondjuk, hogy a 318-as cikk e, alapján folyó eljárás nem eléggé érett ahhoz, hogy az úgynevezett teljesítmény auditokat teljes mértékben végrehajtsuk. Elnök úr az elmondottak nevében, e, tükrében a számvevőszék e, azt kell, hogy mondjuk, hogy a 9-es és 10-es preambulum bekezdésben, illetve a 33-as, 34-es bekezdésekben érdemes lenne kicsi nüanszosabban, finomabban fogalmazni, finomítani a erre vonatkozó ajánlásainkat természetesen majd megküldjük el. Thank you very much, Mr. Köszönjük. Nüanszírozni. Köszönöm szépen, és most a bizottságnak adom meg a szót. Elsőként Kráfor. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli az értékelés, gazdaság, hatékonyság és hatásosság kérdése iránti érdeklődést, és azt is, hogy a 318-as cikk jelentését vizsgálják. Gratulálunk a minőséghez, kiváló minőségű a jelentés. Odi úr kérdésére reagálva, tehát arra, hogy mindezt fel lehet-e használni a mentesítés tükrében, nos, ez politikai kérdés. Számunkra, a bizottság számára különösen fontos az, hogy minket célok és mutatók alapján ítéljenek meg, ellenőrző célok és mutatók alapján. Ezért, Tajrer úr, nagyon örülünk ennek a beszélgetésnek, hiszen tisztázhatjuk ezt a kérdést. Az Európa 2020-as célkitűzések nem csak a bizottság számára határozzák meg a célkitűzéseket, természetesen a mi feladatunk ennek az irányítása, de, de a Európa és a világ egyéb legfontosabb szereplői számára is. Nagyon fontos tehát, hogy összekapcsoljuk a teljesítményünk értékelését, az előrehaladást a program céljaival. Az Európai Bizottság közvetlen ellenőrzése alá tartozó programok előrehaladásával. Néhány mutató. Az összköltségvetés 57%-a az EU 2020-as célokhoz kapcsolódik. Ezeket pedig az EU programok támogatják. Ennek kapcsán hadd említsen meg azt is, hogy egy olyan kérdésen is dolgozunk, amely az önök jelentésében is megjelenik, ez a teljesítmény alapú költségkészítés. Mint önök is a bevezetőben jelezték, a program nyilatkozatok nagyon fontos információt adnak a célokról, mutatókról. A tagállamokkal, más kulcszereplőkkel elemeztük azt, hogy hogyan lehet javítani ezeken a pontokon a helyzeten. Engedélyével, Tajrer úr, szeretném kollégámat most megkérni arra, hogy az értékelés tartalmát foglalja össze. Nagyon köszönjük Gráf úrnak, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, kollégámhoz hasonlóan én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, azaz elnök úrnak, amiért ilyen kiváló jelentéstervezetet készített. A szakbizottsági tagokkal, illetve a szembevőszék tagjaival is átfogó és konstruktív együttműködés zajlott. Három eh, különböző dokumentum született ebből az együttműködésből. Remélhetőleg a jelentéseink javultak. Tudom, hogy még hosszú út van hátra, de hogyha megnézik, a legutóbbi jelentésünket már abból látható, hogy a teljesítményre vonatkozó információk javultak a különböző forrásokból érkező forrásokra gondolok. Emellett az éves tevékenységi jelentésre vonatkozó visszacsatolások, visszajelzések is javultak, és elköteleztük magunkat további javítások mellett. A legutóbbi jelentés függeléke tartalmaz egy erre vonatkozó cselekvési tervet, amely szerint a jövő évi jelentés kitér majd arra is, hogy a 2014-es, 2014-től 2020-ig tartó időszakban, azaz a következő éves pénzügyi időszakra vonatkozó időszakban, hogyan alakul majd az értékelés, mind a teljesítmény, mind a haladás is olyasmi, amit mérni szeretnénk, illetve elemezni szeretnénk. Tehát a teljesítmény alapú jelentéstétel területén mindenképpen javulást akarunk elérni. A keret mindenképpen olyan célokra, olyan célokon alapul majd, és olyan indikátorokon, amelyeket maga az MFF is tartalmaz. Ez szorosan kapcsolódik az önjelentéséhez és annak különböző vetületeihez hiszen a célkitűzések és mutatók abban a keretben, amelyet értékelő, az értékelésünk alapjául használunk, a különböző programokból adódnak, és ezek a programok pedig olyan programok, amelyeket a társjogalkotók határoznak meg, tehát önök és a tanács. Tehát mi a munkánkat arra alapozzuk, amit az Európai Parlament elhatározott. Úgy gondoljuk, mindenképpen az elért célokra kell összpontosítani, olyan célokra, amelyeket az EU-s költségvetésből származó forrásokkal értek el, és persze az Európa 2020 stratégiához is kapcsolódnia kell mindennek. Több jelentés is készült az Európa 2020 stratégiára vonatkozólag. Az egyik a statisztikai hivatalnál készült, a mutatók és az Európa 2020 összefüggéseiről, itt megtalálják a részleteket is. A 318-as cikk azonban nem csak az Európa 2020 stratégia céljaira terjed ki, a jelentésnek tágabbnak kell lennie, hiszen az Európa 2020-on belül több olyan tevékenység van, amely jogalkotási jellegű a tagállamokhoz kapcsolódik, és nem közvetlenül függ össze Európai Uniós költségvetési forrásokkal. Ezért a 318-as cikkkel kapcsolatos jelentésnek a különböző európai programok célkütűzéseit kell vizsgálnia, ami egy bővebb, tágabb fogalom, mint az Európa 2020 stratégia. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek, Nagyon alaposan megvizsgáltuk az önök ajánlásait és javaslatait, és a jövőben is így fogunk eljárni. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a 318-as cikkkel kapcsolatos jelentés esetében már most próbáltuk jobban figyelembe venni a teljesítményt és a különböző forrásokból származó információkat. Tudjuk, hogy még nem értük el a célt, még nem tökéletes a munkánk, de a továbbiakban is a kijelölt úton fogunk tovább haladni és folytatni fogjuk a rendkívül konstruktív párbeszédet a számbevőszékkel is, és még egyszer köszönöm az ön kitűnő jelentését, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm ringbálasszonynak a válaszokat. Kérdezem, hogy a képviselők szeretnének-e még reagálni a számbevőszék, illetve az Európai Bizottság állásfoglalására. Ha senki nem szólalna fel, akkor megköszönöm mindenkinek, az együttműködést. A módosítók benyújtásának határideje december 2-a. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. Következik a tízes napi rendi pontunk, 12 per 2013-as különjelentés, ki tudja mutatni a bizottság a és a tagállamok, hogy a vidékfejlesztési politikára elkülönített uniós költségvetés felhasználása megfelelő Elkárin Kádemba, ha jelentéstevel parancsoljon. Szívből köszöntök ma reggel mindenkit. Nem vagyok túl régóta a szakbizottságban, és lehet, hogy most az eljárás ellenében azt mondom, hogy nagyon jó lenne, hogyha már itt van az illetékes auditor, akkor azt a sorrendet tartanánk, ahogy megszületett a jelentés. Mert én tulajdonképpen aztán az auditra reagáltam Úgyhogy Janként szeretném először is arra kérni, hogy tartsa meg az előadását, mert az én jelentésem, annak a kiegészítése, ami a számvőszék eredménye volt, vizsgálatának eredménye volt. Igen, köszönöm szépen, erre mindig, mindig is van lehetőség, de hagyományosan az előadónak szoktuk megadni a szót. Akkor megkérem Jan Kinsturat, a számvevőszék képviselőjét. Yeah, thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much for the... Köszönöm. Elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ezen a szakbizottságában ezt a külön jelentéseket felvezethetem. Szeretnénk gratulálni Kádenbach asszonynak kiváló munkadokumentumot készített el, és nagyon fontos jelentést fog így a koncertbizottság letenni. A 2007-es 13-as programozás időszak során az EU kb. 100 milliárd eurót fordított a vidékfejlesztési politikára. A monitoring és értékelési rendszer kulcsfontosság abban, hogy eldöntsük, hogy a bizottság és a tagállamok jól költötték ezt rengeteg pénzt. Korábbi jelentésekben rámutattunk, hogy a monitoring és értékelési információ nem mindig áll rendelkezésre, és nem mindig áll rendelkezésre megfelelő minőségben. Ebben a jelentésben azt hangsúlyozzuk, hogy ezek a hiányosságok hogyan ássák alá a tagállamok és a bizottság azon felelősségét, hogy az uniós pénzekkel elszámoljanak. Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a következtetéseinket, elnök úr, akkor azt mondom, hogy a bizottság és a tagállamok nem megfelelően mutatták meg, hogy a vidékfejlesztési politikai céljai tekintetében mit értek el, nem tudnak kellő bizonyossággal szolgálni arról, hogy az uniós pénzeket a vidékfejlesztésben megfelelően költötték el. Három kérdésre kell választ találnunk. Először is eh, horrontottuk el. Az auditban eh, arra következtetésre jutottunk, hogy tagállamok és a bizottságok arra koncentráltak elsősorban, hogy elköltsék a pénzt, és nem arra, hogy megfelelő eredményeket érjenek el. Rosszul indult az egész, amikor a bizottság a vidékfejlesztési programokat elfogadta a tagállamokban, annak ellenére, hogy tagállamok nem elég konkrétan határozták meg az elérendő célokat. Mivel nem nagyon érdekelt senkit a maga az eredmény, a tagállamok nem figyeltek oda az adatok minőségére, megbízhatóságára. A számvőszék szerint megbízhatatlan a beszám, az adatok gyűjtása, beszámolás, és sokszor irrelevánsak ezek az adatok. A bizottság és a tagállamok rendelkezésre álló információkat a mindennapokban nem használják fel megfelelő mértékben, annak érdekében, hogy végfejlesztési programok végrehajtását hatékonyabbá tegyék kis és nem megfelelő minőségben történtek az értékelések. A 7 éves időszak, új 7 éves időszak elején nem tudunk egyértelmű kérdéseket kapni az Európai Bizottságtól arra a kérdésre például, hogy hatékonyan, sikerült -e elérni a vidékfejlesztés céljait, illetve hogy az ez irányú pénzeket hatásosan sikerült -e elkölteni. Második fő kérdésünk. <clears throat> Mit kell tennünk a tagállamoknak? A fennmaradó években javítani kell a hatékonyságot ezen a téren, a következő programozási időszakban pedig a vidékfejlesztési programoknak konkrét, mérhető célkitűzéseket kell lefektetniük, minden intézkedésre vonatkozóan el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet megmutatni azt, hogy hatékony és hatásos az elköltött pénz, és megfelelő intézkedésekkel kell a szükséges információkat begyűjteni. Az éves beszámolókban a tagállamoknak nem csak azt kell megmutatniuk, hogy mire költötték a pénzt, hanem azt is, hogy mit értek el ezekkel a pénzekkel, illetve hogy megfelelőek-e az eredmények. Harmadik fő kérdés, mit kell tenni az Európai Bizottságnak? Az Európai Bizottságnak is javítania kell az uniós szintű beszámolási rendszert, de természetesen a tagállamoktól kapott információk meg, minősége megköti a kezét. Az új programozási időszakra vonatkozóan a szándékú intézkedéseket tett az Európai Bizottság, ugyanakkor szeretnénk, hogyha ez valóban megbízható, érdemi információval szolgálna a vidékfejlesztési intézkedésekről különösen fontos, hogy ne szalassza az Európai Bizottság azt a lehetőséget, hogy több milliárd euró elköltésének hatékonyságát javítsa az új vidékfejlesztési programokban. Hogyha a tagállamok nem határoznak meg egyértelmű célokat maguk és az EU számára, hanem a mit akarnak elérni ezekkel a pénzekkel, akkor a bizottságnak nem szabad elfogadni ezeket a vidékfejlesztési programokat. Vannak pozitív változások az 2014 és 20 közötti tőves pénzügyi keretre vonatkozóan, például a félidős értékelések helyét e, e, célra vezető értékelési tervek, e, illetve közös jelzőszámok veszik át. Ugyanakkor vannak alapvető kérdések, amelyekre nem kaptunk még választ. Az új vidékfejlesztési rendelet nem sokat tesz annak érdekében, hogy ezt az attitűd változást, váltást meghozza. Másodszorban az eredményeket fókuszterület szinten, és nem az intézkedések szintjén fogják monitorozni az elért eredményeket. Szerintünk minden egyes intézkedésnek saját logikája van, saját cél kitűzésekkel, éppen ezért úgy érezzük, hogy az intézkedések az egyes programok szintjén lehet a legjobban figyelemmel követni, hogy a pénzekből megvalósulnak-e a célok. Éppen ezért, ha ez nem így történik, akkor nagyon nehéz lesz azt meghatározni, hogy a programozási időszak alatt milyen intézkedésekkel lehet javítani a beszámolókon. Ez lenne tehát a, a, a fő üzenetem. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm elnök úr. Mr. Kimst uh, for your remarks. Köszönjük szépen a hozzászólását, és akkor újra megadom a szót az előadónak, és azt követően fogjuk a vitát megkezdeni. Kaltenbach asszony. Köszönöm szépen, Kinc úr, a bevezetőt. Ha lehet, angolul folytatom, azért mert a jelentés csak angolul van meg, hiszen mi előbb volna a válaszokat megadni. Én azt kérem tehát, azt javaslom a számvevőszéknek, hogy a következő ajánlásokat vegye be a jelentésbe. Egyrészt mindannyiunk számára fontos, hogy egy zöldebb, teljes mértékben legitív közös mezőgazdaságpolitika legyen, amely a közkiadásokat a közjó érdekében valósítja meg. Ez egy fontos lépés a fejlő a kap fejlődése, modernizálása révén. A mezőgazdasági politikánknak általában véve az embereknek kell, hogy előnyöket biztosítson, nem csak a gazdáknak. Rámutatnék továbbá arra is, hogy a vidékfejlesztési program fontos eszköz, a programok fontos eszközt jelentenek a növekedés és munkahelyteremtés erősítésében, és abban, hogy a mezőgazdaság versenyképesebb legyen, jobb legyen a környezet. Olyan intézkedések vannak, amelyel a gazdaságokat, mezőgazdasági holdingokat, kisvállalkozásokat lehet támogatni a vidéki területeken, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az intézkedések számos és az összes kedvezményezetnek és az összes célkitűzésnek megfeleljen. A nyomonkövetés és értékelés kulcsfontosságú ebben, és fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Parlament és a lakos, európai lakosság tudja, hogy a pénz megfelelően került elköltésre. Kérjük fel a tagállamokat arra, hogy konkrét mérési célokat határozzanak meg a vidékfejlesztési programjaikban, és ezek arra figyeljenek, hogy a vidékfejlesztési kiadásoknak mi a célja úgy gondolom, hogy a bizottságnak eh, a jóváhagyást megelőzően azt kell garantálnia, hogy a tagállamok fejlesztési programjai világos eh, célokat és értékelési terveket tartalmazzanak, és megfelelő eredményeket eh, valóban el lehessen érni a megfelelően meghatározott szakpolitikai döntések alapján a következő költségvetési időszakra is. A számvevőszék értéke, eredménye vizsgálatának eredménye az, hogy nem sikerült megfelelő információt találni arra, hogy az intézkedések a leghatékonyabban segítették volna a célok elérését. Azt kérem tehát, hogy az Európai Parlamentet egyértelműen támog, tájékoztassák a vidékfejlesztési költésekről. A szá, szinte 100 milliárd euró, amit a vidékfejlesztési célokra allokáltak a 2007-13-as pénzügyi időszakban, és további 10, bocsánat, 58 milliárdot a, a tagállamok biztosítottak saját forrásként. A számvevőszéknek a nyomok követési és ellenőrzési munkája tehát nagyon fontos, hogy azt biztosítsa, hogy ezt a költségvetést megfelelően költség el. Ez 2015-ig tart ez az első értékelési szakasz. Azt szeretném kérni tehát, hogy azonnali nyomonkövetéssel, értékeléssel biztosítsák azt, hogy a, a, az eredmények elérésének útját megvizsgálják, biztosítható legyen a megfelelő kiadás és költés, és hogy a 2014-2020-as periódusra ugyanilyen elvek alapján és ugyanilyen nyomonkövetéssel figyeljék a, a költéseket. Nagyon hatékony eszköz mindez a tagállamok és a bizottság kezében arra, hogy a nyomonkövetést és értékelést elvégezzük, és mindez annak alapján, hogy megbízható indikátorokkal tudják a tagállamok a különböző vidékfejlesztési intézkedések eredményét nyomon követni, és azt, hogy az EU célkitűzéseit, prioritásait milyen formában értékel. Mivel a tagállamoknak közös monitoring rendszerre van szüksége, szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, csak így azt kell bizonyít, biztosítanunk, hogy a bizottság elemezni tudja a meghatározott célok elé- és hatásainak elérését, illetve a hatékonyságot EU szinten. Éppen ezért a bizottság tagállamok számára fontos, hogy ezeket a közös mutatókat a következő periódusra, monitoring és értékelési periódusra meghatározzák a vidékfejlesztési programok keretében. Remélem azt is, hogy ezek a programok ezen mutatók alapján kerülnek majd meghatározásra. Végig gondoltuk azt is, hogy a konkrét célok homogén, tehát bizonyos területeken homogénnak kell, hogy a célok legyenek, és éppen ezért a szabályozásnak is az alkalmazás, a költségvetés is megfelelő egységességet kell, hogy kapjon a végrehajtás során és a tagállamokban. Felszólítjuk a bizottságot arra, hogy biztosítsa azt, hogy az Európai Parlament megfelelő időben megkapja a 2017-es és 19-es éves értékelési, vagy két éves értékelési jelentéseket, és megvizsgálassa a vidékfejlesztési programok előrehaladását hatását is mutató. Ja, vielen Dank. Ich darf... Igen, köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a jelentés vitáját. Először Gájer úr, és utána Keszler asszony kért szót. Ja, danke, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Karin Kádámbáknak a munkadokumentumot, és köszönet illeti Kénz is, aki számvevőszék illetékes tagja. Nagyon értékes számunkra ez a külön jelentés. Fatális módon egy nagyon szomorú estére emlékeztet ez az elemzés. Ezt az estét a német tartományok mezőgazdasági minisztériumainak képviselői társaságában és a szövetségi mezőgazdasági miniszter társaságában tölthettem el, egy olyan helyzet alakult ott ki, ahol nagyon erősen ütköztek egymással a különböző szintű érdekek. Német oldalon mind a tartományi, mind a szövetségi szintű képviselők úgy gondolták, hogy elsősorban az a lényeg, hogy minél több pénz kerüljön vissza Németországba, teljesen függetlenül attól, hogy hogyan használják azt fel, az nem lényeges. Az volt a fontos számukra csupán, hogy Németországban költsék el ezt a pénzt. Előfordulhat, hogy sok tagállamban elterjedt ez a hozzáállás, de ebben nem törődhetünk bele, hiszen a pénzek elköltése kritériumokhoz kötődik, és hogyha a tagállamok egyetlen érdeke az, hogy valahogy a tagállamba kerüljön a pénz, függetlenül attól, hogy mire költik el, és függetlenül attól, hogy eredményesen költik el vagy sem, akkor olyan helyzet alakul ki, mint ahogyan a számbevőszék arról be is számolt. Úgy gondolom, intenzívebben kell foglalkoznunk ezzel a problémával. Úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell szentelnünk a vidékfejlesztésnek, hiszen a vidékfejlesztés területén ráadásul nagyon magas a hiba arány is. Hogyha jól emlékszem a számvevőszék által idézett számadatokra, akkor a vidékfejlesztés az Európai Unió azon területe, ahol a legmagasabb a hibaarány. Úgyhogy itt kettős cselekvésre van szükség, eredményeket kell felmutatni, teljesítményt kell felmutatni, és másrészt csökkenteni kell a hibaarányt. Tehát a költségvetési ellenőrzés szempontjából itt kettős célunk van. Piper úrral majd közösen megnézzük, hogy a mentesítés esetében is figyeljünk oda erre. Azt javaslom, foglalkozunk intenzívebben azzal, hogy mit tehetünk ezen a téren. Valamilyen módon befolyásolni kellett volna a vidékfejlesztésre szóló új rendeletet, de hát ezzel elkéstünk, ez a döntés már megszületett. Most az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy mit tudunk még így utólag tenni, annak érdekében, hogy ezeket a siralmas állapotokat felszámoljuk. És hát a koordinátorokkal együtt megállapodtunk abban, hogy ami a szembevőszék azon külön jelentéseit illeti, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak arra, hogy a plenáris ülés foglalkozzon velük, azokat a plenáris elé terjesszük, mégpedig úgy, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítünk ezekről a számbevőszéki jelentésekről. Úgy gondolom azonban, hogy a választások előtt erre már nem lesz alkalom, hiszen a választásokig már sok-sok saját kezdeményezésű jelentést irányoztunk elő egyébként is, de a választások után talán még nem lesz késő foglalkozni ezzel a témával egy saját kezdeményezésű jelentés keretein belül. Köszönöm. Elnök, köszönjük Geyer kollégának. Következő felszólalunk Inge Gressle. Köszönöm szépen. Én is felvetném a munkadokumentum szerzőségének kérdését, Kádenbach asszony. Engem egyáltalán nem győzött meg ez a dokumentum, 2012-ben 7,9%-ra növekedett a hibaarány, 7,7-ről 2011-ben. A mezőgazdasági főigazgatóság egy általános tartalékot határozott meg éves jelentésében, mi pedig úgy teszünk, mintha ezt még csak megemlíteni sem lenne érdemes, és a munkadokumentum nem is tesz említést ezekről az adatokról. Ezen a területen hasonló problémánk, mint a strukturális alapok területén jobb ellenőrzéseket kér a szemvevőszék, Érdekelne, hogy a szemvevőszék ez alatt mit ért, hiszen ez nem szükségszerűen azt, illet, azt jelenti, hogy többször kellene ellenőrizni. Az érintettek folyton bírálják az ellenőrzések számát és minőségét, de mindeközben azt látjuk, hogy a rendszer nem javul az ellenőrzések ellenére sem. A kérdés most az, hogy mit tegyünk. A munkadokumentum túlságosan ismétlődő jellegű, a számvevőszék ajánlásait tükrözi, ismétli, de hát hol hogy járulunk mi hozzá a vidékfejlesztés javulásához? Mit teszünk mi a javulás érdekében? A vidékfejlesztési program nagyon jó program, nagyon fontos, de hasonló problémákkal küzd, mint a strukturális alapok. 2014-ben a két vonatkozó rendeletet összefogjuk, ugyanazok a végrehajtási szabályok vonatkoznak majd rájuk, legalábbis ami az ellenőrzési és elszámolási rendszereket illeti. Gondolom, hasonló problémákra is számíthatunk a kettő esetében. Mit teszünk most az ciklus végéig egy olyan program esetében, ahol a magas hibaarányt valószínűleg nem fog sikerülni csökkenteni? A vidékfejlesztési célok és projektek nagyon fontosak, de másrésztről a tagállamok nagyon kevéssé szolgáltatnak információkat. Van itt egy nagyon érdekes táblázat a, negy, a 42-es, 43-as oldalon, ahol látható, hogy kibocsátott rendelkezésre adatokat, és ki nem. Kérdezem én, hogy miért van az, hogy az Európai Unió bizonyos tagállamai miért tehetik meg azt, hogy nem szolgáltatnak adatokat? És milyen szankcionálási lehetőségei vannak az Európai Bizottságnak ez esetben? Érdekesnek találtam egyébként azt is, és sajnálatosnak is, egy, hogy egyébként, hogy nagyon gyorsan született a dokumentum. November 22-én kaptuk meg a dokumentumot, tehát nem volt igazán időnk elolvasni. Köszönöm szépen. Szeretne -e még valaki hozzászólni a képviselők közül? Ha nincs, akkor most az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót. Uvá úr, üdvözöljük, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Kadembe, Ukurkinst úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy hogy én is hozzászólhatok ehhez a fontos témához. Nagyon érdekes volt, amiket elmondtak. Az Európai Bizottság rámutatna arra, hogy ami a több éves terveket illeti, például a vidékfejlesztési programokat illeti, az eredmény és a hatás csak akkor értékelhető megfelelően, hogyha a programok már lezárultak és egy átfogó értékelést végzünk. Az ex post, az az utólagos értékelés egy külön jelentés keretében történik majd, amelyet 2016-ban fogunk benyújtani. Az Európai Bizottság véleménye az, hogy a hatékonyság és hatásosság mérése valóban csak eredmény indikátorok alapján terhetett. Ugyanakkor nem csak hatékonyság és hatásosság alapján lehet megítélni a programot, hanem a relevancia, a koherencia más programokkal, szakpolitikákkal, amelyek függnek, összefüggnek ezzel. Ráadásul az Európai Bizottságnak körültekintően kell eljárnia, akkor, amikor mérhető célokat tűz ki ezek a úgynevezett teljesítményindikátorok, mert csak azért is, mert külső szempontok is befolyásolják ezen politikák végrehajtását. Ami ezt a programozási időszakot illeti, a tagállamokkal együtt a bizottság már intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a programok jobban kerüljenek kidolgozásra és végrehajtásra. Az Európai Bizottság elemzi azt, hogy a beavatkozások logikája és az intézkedések a stratégiai iránymutatások, a strat nemzeti stratégiai programok és a megfelelő jogi rendelkezésekkel összhangban történtek-e. Persze mindig lehet javítani, javulni. 2008-9-ben a végrehajtó hatóságokat arra kértük, hogy a programokra vonatkozó célok meghatározását javítsák. A tagállami végrehajtó hatóságokat rendszeresen kérjük, hogy az egyes programok céljainak meghatározásán javítsanak. Közös végrehajtásról kell beszélni ezen programok esetében, így tehát a kezünk meg van kötve a tagállami hiányosságok által. Findings related to the preparation az expost értékelés elsősorban tagállami szinten indul, erre vonatkozó intézkedéseket már megtettük. Persze a következő programozási időszakra vonatkozóan több programra vonatkozóan megoldás jelenthet az, hogy a következő programozási időszakban finom hangoljuk ezeket a rendszereket. Az Európai Bizottság egy új monitoring és értékelési keret véglegesítésénél tart, ami az egész agrárpolitikára vonatkozóik azon belül is főként a vidékfejlesztésre. Ahogy azt elmondtam, a közös rendelkezéseket tartalmazó rendelet is vonatkozik erre a területre. A jövőre vonatkozóan a közös indikátorok meghatározásra kerültek. A mérhető jelzőszámok az egyes fókuszterületeken a jövőben majd azt segítik, hogy az intervenciós logikánk és stratégiai megközelítésen alapuljon, hat prioritás alapul majd a MAC 2020. And in this context 2020-as programnak megfelelően 18 fókuszterület lesz, amelyet megfelelő output, result és impact jelzőszámok alapján tudunk majd elemezni, értékelni. Éves szinten mérjük ezeket, és a megfelelő jelentések alapján rendelünk értéket ezekhez az indikátorokhoz, amelyeket 2017-18-tól várhatunk majd az új programozási időszakban a tagállamoktól. Azt várjuk, hogy a programozási időszak egészen során értékeik elemezzék a végrehajtást, a megfelelő terv alapján, amely terv egyébként a vidékfejlesztési program részét képezi. Majd a monitoring, az assessment és a, az értékelés alapvetően a vidékfejlesztési program különböző szakaszain is megvalósul. Az éves jelentések veszik át a félidős értékelések helyét, mert azt tapasztaltuk, hogy ez a félidős értékelési vagy beszámolási rendszer nem elég hatékony. És azt reméljük, hogy ezek az éves beszámolók jobb eredményeket hoznak majd a teljesítményértékelés terén. A monitoring és a teljesítményértékelés kell, hogy alátámaszza a szakpolitika formálás folyamatát. Ebben egyetértünk. Így tehát a, a fontos valóban a monitoring és az értékelés, ugyanakkor ez óriási adminisztratív teherrel jár. Úgy véljük, hogy a számvőszék ajánlásai megfelelőek, arányosak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a vidékfejlesztési politikát tovább javítsuk. Ha megengedik, felhívom a figyelmüket egy másik eh, felvetett kérdésre is. A hiba arány kérdésére. Senki. Az agrárfigazgatóság természetesen a hívarány kérdését eh, figyelemmel követi. Júniusban a tanácsnak és a parlamentnek benyújtottunk egy jelentést, amely elemzi az agráriumban, az agrárszektorban a hívarány kérdését. Eh, a, a hibákat kiváltó okokat elemezzük, és erre vonatkozóan tagállami cselekvési terveket követelünk. Az új vidékfejlesztési rendeletben a 69-es cikk vonatkozik erre, amelyben azt olvashatjuk, hogy a tagállamoktól azt várjuk, hogy a programban szereplő intézkedések ellenőrizhetőségét biztosítsák. Tehát mindent megteszünk a hiba aránycsökkentés érdekében. Ez egyébként nem csak a hozzánk tartozó európai alapra jellemző, amelyet közös végrehajtásban hajtunk végre, más struktúrális alapok is szenvednek ettől a problémától. Természetesen ennek ellenére megpróbálunk minden tűnhetet megtenni annak érdekében, hogy a hiba aránycsökkentését elérjük, ugyanakkor fontos, hogy olyan jelzőszámokkal rendelkezzünk, amelyek egy közös monitoring és értékelési keret részét képezik. Úgy érezzük, hogy a hiba arány kérdése egy külön kérdés, legalábbis a kiadások jogszerűség és szabályszerűségének tekintetében nagyon fontos eszköz lehet ez az új monitoring és, és értékelési keret a közösségi politikában. És ez a közös keret valóban megteremti az alapját annak, hogy minden téren javuljunk a következő programozási időszakban. Természetesen ezt csak a tagállamokkal kéz a kézben érhetjük el. Köszönöm elnök! Ja, vielen Dank, äh, Über. Nagyon szépen köszönjük. Szeretne valaki kiegészítő kérdést feltenni? Ha nem, akkor kérdezem a jelentéstevő asszonyt, hogy szeretné-e még egyszer elmondani a véleményét zárásképpen. Odi úr? Elnök úr, igazából ez nem kérdés, hanem egy eh, megjegyzés eh, láthatjuk, hogy ez a közös végrehajtás eh, rendszere egész egyszerűen nem működik. Az Európai Unió és a tagállamok eh, közötti eh, közös végrehajtás rendszerét kell át, kell át teljesen át gondolni. Ettől eltekintve egyébként maga a jelentés, amely előttünk fekszik, kiváló, és ezt üdvözlöm. Ja, Gája. Gájár úr. Lehet, hogy nem itt és most kellene most vitát kirobbantani arról, hogy mit tudnánk tenni a háttérben, hogy javítsunk a helyzeten. Persze értem, hogy a mezőgazdasági főigazgatóság képviselői jelentésükkel nagyon diplomatikusan próbálnak fogalmazni, és eh, elmondják nekünk, hogy a jövőben majd mi fog javulni, de hát mindig ezt halljuk az önök részéről, és nap mint nap ezt hallgatjuk a bizottság részéről. Engem inkább az érdekelne, hogy hogyan tudnánk konstruktívan párbeszédet kezdeni a bizottsággal arról, hogy hát most ténylegesen mit tudunk tenni. Persze, rendkívül diplomatikus és óvatos beszédmódhoz a bizottság részéről hozzátartozik az is, hogy még a bírálat is, a parlament is a tanács felé úgy hangzik el, hogy gyakorlatilag a politikai tartalom teljesen elmosódik. Ezen változtatni kell. Persze ma nincs erre idő, és senki sem készült fel egy ilyen jellegű vitára, de hát pont ezért mondom, különösen miután meghallgattam a bizottság állásfoglalását, vagy álláspontját, még inkább érdekel a saját kezdeményezésű jelentés, hiszen akkor ezzel a jelentéssel kifejezésre juttathatjuk azt is, hogy mit tudunk még tenni a helyzet javítására, így utólag. Köszönöm. Köszönjük szépen. Gressle asszony is szeretett volna még egyszer hozzászólni. Parancsoljon. Hát Jens, gyakorlatilag elmondtad a lényeget. Minden tiszteletem a bizottság képviselőjé, de én hasonlóképpen gondolkodom, mint Jens, mindig, amikor egy olyan jelentésről van szó, ahol válaszokra lenne szükség, azt halljuk, hogy a következő több éves pénzügyi keret esetében majd jobban mennek a dolgok. Aztán, amikor megnézzük a következőt, akkor mindig elhangzik az is, hogy hát igen, ezek a problémák, ezek fennállnak, majd a következőnél megint javítunk a helyzeten. Tehát én ebben a módszerben már nem hiszek. Hogyan tudunk az egyszerűsítés felé hatni? Ha megnézem, hogy a vidékfejlesztési programokat kihivatott végrehajtani, és ki részéről várjuk azt, hogy ne, ne hibázzon, megfelelően költsel a pénzeket, hát rosszul leszek ettől. A múlt héten az egész pénteki napot azzal töltöttem, hogy ezeket a projekteket megnézzem alaposan, mind nagyon jó projekt, ez kétségtelen, de azt hiszem, hogy ezeknél a projekteknél keresendő a magas hibarány oka. Ami a hatékonyságot illet, illetve az eredményességet, Európai szinten nekünk nagyon csekély a beleszólásuk abba, hogy mi is történik konkrétan, és milyen szerepet játszanak azok a híres európai mutatók, azon túlmenően, hogy a parlament heteken, hónapokon keresztül foglalkozik velük. Van -e ezeknek valamilyen haszna? A mostani több éves kerettel foglalkozni, Jens, szerintem ennek nincs értelme. Ami a közös munkát illeti, szerintem a végrehajtási problémákkal kellene foglalkozni, meg kellene hívni a különböző kezeléssel megbízott hatóságokat, mind a vidékfejlesztés területéről, mind a strukturális alapok területéről, hogy hogyan foglalkoznak a végrehajtással, hiszen az összes végrehajtási rendelkezés még nem született meg, lesznek delegált jogi aktusok. Tehát fontos lenne, hogy legalábbis megvárjuk azt az időszakot, amíg ez még kialakulóban van, és utána foglalkozunk újra a témával. Köszönöm szépen, ezzel gyakorlatilag a vita végére értünk, és megadom a zárszó lehetőségét az előadónak. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm az ötleteket. természetesen nem szabad kifelesem rossz benyomást vagy téves képet küldeni. A bizottság és a tagállamok a jelentés szerint bizonyíthatják utólag, hogy észszerűen használták fel a forrásokat. Itt tehát a bemutatásról, itt a bizonyításról van szó, hanem nem arról van, hogy mit használtak fel, hanem a bizonyításról. Ez nagyon fontos, mert az elmúlt időszakban természetesen nagyon sok észszerű, okos projektet hajtottak végre, csak elmulasztottuk azt, hogy a kezdetől fogva megfelelő mutatók mentén működjön mindez. Úgyhogy mind a bizottság, mind a tagállamokra nyomás nehezedik majd ezzel a jelentéssel, és valószínűleg ezért ez javulni is fog. A másik szintén egy kommunikációs kérdés, a hiba arány. Alaposan meg kell ezt vizsgálni. Ahogy az előzetes beszélgetések során a regionális és mezőgazdasági szakbizottságban is mondtam, hogy a, a, tehát a hiba arány persze szám, számomra nem rossz, az a lényeg, hogy konzekvens módon vizsgáljuk meg mindezt, ami sokkal jobb lenne az az, hogy ne legyen hiba arány, hiszen az a fontos, hogy megvizsgáljuk, és hogy mi az, amit csinálunk a hiba arányokkal hogyan tudjuk felhasználni arra, hogy a jövőben, ahogy Grészle asszony említette, hogyan lehet a jövőben a bürokrácia a bürokratikus hozzáférési lehetőségeket úgy könnyíteni, hogy ne legyenek ezek a hibaarányok a rendszerben eleve benne és eh, ahol a arány nem arány, hanem csalás vagy visszaélés, azt is nyilvánvalóan fel kell deríteni, és ez két különböző kategória, két különböző feladat. Szívből köszönöm, hogy, a, hogy ebbe az irányba haladnak önök is, és eh, gondolom, hogy fontos, hogy a számvevőszék általános kifelé menő kommunikációja, és ez a fő feladat, eh, ne hibás képet mutassunk. Az európai nyilvánosság számára fontos, hogy ezeket a közös forrásokat hol használják fel, és hol használják fel különösen jól. A bevált gyakorlatokat pedig talán más projektekben, más régiókban is alkalmazni lehet. Szerintem ez is a feladat része, hogy megmondjuk, hogy mi az, ami nem működik, és hogy megnézzük, mi az, ami, ami jól működik. Azt is kiemeljük, mert szerintem ez is fontos. Látni kell, hogy hol vannak a hibák, és hogy mi az, ami különösen jól működik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos és nehéz kérdés ez, ami foglalkoztat most minket, de szeretnék minden résztvevőnek megköszönni, szeretném megköszönni a munkájukat, és a napirend további pontjára átérni. A kérdésem az az, hogy a, a, az illetékes számvevőszéki tag Pinsten úr itt van-e? Úgy látom, hogy nem, mert előre jelez. De mégis itt van, jól van. Bocsánat. Nem is tudom, Bermán urat kérdezem a jelentéstevőt, hogy először kíván-e szólni. Ha igen, akkor megadom. Um, ugye a politikusnak fontos, hogyha mikrofon van előtte, akkor beszélni akar, ez nyilvánvaló. Angolul, ha megengedi, mert a németem az elég pocsék. Really fortunate to become the rapporteur on this special report by the European Court of Auditors. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bírósággal együtt működve fe, jelentéstevője lehettem ennek a dokumentumnak, ami az Európai Unió együttműködése az Egyiptom, Egyiptommal. Nagyon fontos ez az együttműködés az Európai Unió számára. A jelentés eredményei nagyon kemények. Azt határozza meg a, a jelentés, hogy az Európai Unió ambíciója Európ Egyiptommal kapcsolatban túl magas volt, a összehasonlítási alapok intézkedések homályosak, a programok eredménye túl szerény és túl sok késlekedéssel az egyiptomi hatóságok miatt az emberi jogok terén és a közfinanszírozás kezelésében e, alig, illetve nincs előrelépés. És a számvevőszék megfogalmazása még súlyosabb volt, nagyon keményen fogalmaztak, ami a különböző cikkeket is eredményezett a sajtóban, a médiában. Az elmúlt hét év egyiptom máról. Elmentem magam is Kajróba, hogy saját szememmel győződjek, megbeszéltem az érintettekkel, a hatóságokkal, EU delegációval, nagykövetségekkel, civil szervezetekkel, újságíróval, akivel csak e, tudtam találkozni ezek alatt a napok alatt. Az, ere, az én e, felmérésem eredménye tulajdonképpen megfelelt azoknak a dokumentumoknak, bár eltérnek a számvevőszék jelentésétől. Természetesen a megújulásnak van eh, jogosultsága, hogy a bizottság is eh, kijelentette. Egyiptom instabil időszakot él meg, nem is lehet azt várni, hogy egyértelmű összehasonlítási alapok és mutatók legyenek egy ilyen szakaszban. Az emberi jogok és irányítás terén, amire a jelentés figyelt, Nos, természetesen az elmúlt hét évben kevés csekély eredmény volt, különösen Mubarak ideje alatt. De az a döntés, hogy az emberi jogokra figyeljenek, az politikai döntés. Természetesen Egyiptomban, amely stratégiailag fontos ország, nem csak Európának, de a világ egyéb pontjainak is, ez különösen fontos. A jelentés részben téved akkor, amikor azt mondja, hogy nincsenek források és nincsen előrelépés. A nők jogainál természetesen én erre figyeltem a, a vizsgálatok során, a látogatásom során, és ott van e, előrelépés. Például személyigazolványt kapnak a nők, mert hogyha nincs valakinek személyigazolványa, akkor nem is mehet egyedül például rendőrségre, hogy panaszt adjon be családi erőszak vagy szexuális erőszak miatt. Nem mehet kórházba. Ez a női jogok szempontjából alapvető lépés volt. A programot pedig először a civil szervezetek, majd a Morsi kormány, amely ugyan nagyon nem bízott a civil szervezetekben, a, a végrehajtást az ENSZ-re bízta. Ez persze a számvevőszék jelentése szerint hiba volt, bár én úgy vélem, hogy hatékony volt a végrehajtás mégis. Közfinanszírozás terén pedig a költségvetés nem átlátható, elsősorban a védelmi kiadások miatt senki sem tudja, hogy mekkora arányt legalább a gazdaság felét a katonai költségvetés és a katonai gazdaság, a hadigazdaság adja. De különösen az EU delegációk által támogatott ágazatok, amelyeket a nagykövetségeken keresztül támogatunk. Nos, ezek a területek mindig világos összehasonlító pontokkal rendelkeztek, és az Európai Parlamentnek is van ebben szerepe az Európai Parlament a számvevőszéket arra kérte, hogy ne csak a költéseket, hanem a, a programok eredményeit és forrásait is nézze, mert szeretjük nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is megtenni. Az EU-n belül ezt gyakran politikai okoknál fogva tesszük. Azt követően, hogy a számvevőszék saját jelentését keményebb megfogalmazásban és olvashatóbban adja ki, amit én mondjuk volt újságíróként túl elfogadhatatlannak tartok a, a kemény megfogalmazása miatt, úgy vélem, hogy ez már politikai váló érvény, értékelés lett, és az európai számvevőszéktel ilyen politikai értékelést nem várunk el. Ezt, ezt a fajta mentes, vagy nüanszmentes megfogalmazást, nem árnyalt megfogalmazást jobb, hogyha a politikai intézményekre hagyjuk. A, par, a parlamenteknek ugye három szerepe van, a, a népek érdekeinek, a jogalkotásnak és a hatalomgyakorlásnak az egyik eleme. Nagyon erős a jogalkotási szerepünk, talán túl sokat figyelünk erre, mert a jogszabályokat követően azonban már az intézkedések végrehajtását nem egészen határozottan végezzük. Ahogy a francia mondás a saját fordításomban mondja, az a természet nem szereti, ha kimaradnak dolgok. Mégis az, a, az intézmények szerepét a, a szakpolitikák végrehajtásának tükrében is meg kellene vizsgálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen én is Berman úrnak a bevezető megjegyzéseket. Ha lehet, akkor most a számvevőszék képviselőjének, Pinkston úrnak adnám meg. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Chairman, Members of this... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Két részben mutatnám be a témát. Először is szeretném röviden elmondani, hogy miről is szól ez az egész, a második részben pedig be fogom mutatni az önök jelentéstevője Berman úr által készített jelentéstervezetet. Előjáróban azonban szeretném elmondani, hogy Berman úr szerint mi az auditunk során megállapítottuk, hogy az Európai Unió 1 milliárd eurót elpazarolt. Szeretném megkérni őt arra, hogy mondja pontosan, mely bekezdés vagy legalábbis mely fejezet mondja azt, hogy az Európai Unió 1 milliárd eurót pazarolt el. Jelentéstevő úr, mi azt mondjuk, hogy az Európai Unió 2007 és 2011 között, 2012 között 1 milliárd eurót allokált. Azt hiszem, igen nagy a különbség a pénz allokálása és a pénz kifizetése között. Ezt a szakbizottság tagjai bizonyára tudják. Ha megnézik a függeléket, a dokumentumhoz csatolt kettes függeléket, biztosan érték, hogy mi a különbség. És persze nem csak a kiadásokat kell néznünk, hanem a teljesítményt is. Sajnos mi itt teljesítmény auditálást végeztünk. Csak hogy világos legyen, nem pénzügyi auditálásról van szó. Ez teljesítmény auditálás teljesítményvizsgálat. Miért van ez így? Ha megnézik a dokumentum 14. oldalán, felsoroltuk a hatályt és a megközelítést, a módszertant. Itt áll az, hogy nekünk a hatékonyság volt, illetve eredményesség volt a főbb szempont. Ebben a konkrét esetben, ugye az auditálás több célt is kitűzhet maga elé, ebben a konkrét esetben az eredményesség vizsgálata volt a cél. Azt néztük, azt vizsgáltuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálat eredményesen kezelte-e az Európai Unió által nyújtott támogatási összegeket. Tehát a hat, az eredményességről szól ez a jelentés, a kormányzás, ról és az időszak 2007 2012-ig tartó időszak. Miért 2007? Azért a kiinduló pont azért, mert itt vette kezdetét a vonatkozó pénzügyi eszköz. Mubarak elnök és Mursi elnök elnöklését foglalja magába ez az időszak. A kormányzásnak két kulcs területét vizsgáljuk, ahogy a 20-as bekezdés is beszámol erről. Egyrészt az emberi jogok és a demokrácia az egyik terület, a másik pedig a korrupció elleni küzdelem. Erről szólt az auditálás. Mielőtt folytatom, szeretném emlékeztetni a szakbizottság tagjait néhány EU-s jogszabályra. Emlékeztetnék először is az Európai Unió szerződés, Unióról szóló szerződés 21.1-es cikkére, amely az alapvető emberi jogokról szól és a, demokra- a, jogá- a demokráciáról. De ha megnézzük a 2004-es Egyiptom és EU közötti társulási egyezményt, annak kettes cikkét, ez szintén alapvető emberi jogokról és demokráciáról szól, és megnézhetjük, A ké, e, megnézzünk egy másik dokumentumot, ott szintén különböző bekezdésekben hasonló megfogalmazásokat találunk. Más szóval nem a számbevőszék az, amely meghatározza az EU-s jogszabályokat, önök a jogalkotók, önök és a tanács, és önök az Európai Bizottság javaslatára hozzák meg jogszabályaikat. Tehát az EU-s jogszabályokban több helyütt is nagyon nagy hangsúly van ezeken az elemeken, az emberi jogokon, a demokrácián. hogyan születtek auditálási eredményeink. Fogalmazhatnék úgy, hogy úgy, ahogyan mindig is megszületnek, a nemzetközi normákon alapuló auditálási kézikönyvünket alkalmaztuk, ennek módszertana mondhatnám egyetemesen elfogadott. Az auditálás, mint minden teljesítmény alapú auditálás a számvevőszéknél, egy APM, egy Audit Planning Memorandum. A szembevőszék eh, kamarája fogadja ezt el, és függelékében ez a dokumentum egy nagyon fontos dolgot tartalmaz, ez az úgynevezett Evidence Collection Plan, tehát a bizonyítékok eh, begyűjtésére vonatkozó terv. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a szembevőszék valamely tagja, ez esetben én, asszisztensével elutazik Egyiptomba, egyébként így jártunk el, igen, auditálási csapatunk is, egy, egész auditálási csapatunk elutazott Egyiptomba, és utána majd elkészítjük a dokumentumot. Ez nem így zajlik, nekünk teljesen és átfogóan ragaszkodnunk kell ehhez a az Evidence Collection Plan-nek nevezett dokumentumhoz, amely normákat tartalmaz és leírásokat a módszertanra vonatkozóan. Ami a módszertanunkat illeti, lehet azt mondani, hogy túl sok különböző rétege van ennek, azaz túl sok különböző rendelkezést tartalmaz, nagyon sok lépcsős az eljárás, hiszen először elkészül a jelentésünk tervezete, amelyet aztán többen megvizsgálnak, rábólintanak, a számbevőszék életékes tagja aláírja, majd a jelentéstevő ezt követően jóvá hagyja, ezután az egész szembevőszék, a szembevőszék illetékes egysége elfogadja, és utána van még egy utolsó fék, úgymond, hogyha szembevőszék valamely tagja nem ért egyet a jelentéssel, akkor az egész szembevőszék is foglalkozhat az ügyjel. Tehát egy sok lépcsős folyamatról van szó, és mi mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, amit helyben tapasztaltunk, és amely bizonyítékokat megkaptunk. Tehát mire jutott a szembevőszék? Az Európai Bizottság lépéseket tett-e, megragadta-e a kezdeményezést? Igen, ez így történt. Ezt mondjuk a jelentésben, különböző bekezdések során ezt taglaljuk. Az emberi jogokat szabatolták-e a felkelés előtt Egyiptomban? Nem, nem szabatolták. A felkelés után javult a helyzet? Nem, nem javult a helyzet a felkelést követően. Nézzék erre vonatkozólag a 23-as bekezdés és az azt követő bekezdéseket. A 26-os bekezdésben az áll, hogy 17 millió eurót alokáltak az emberi jogi helyzet javítására. Nagy részt ez eredménytelenül került elköltésre, ezt mondjuk. Különböző emberi, jog, emberi jogokba ütköző gyakorlatokat tapasztalhattunk, De azt is ki kell mondani, hogy a források nem voltak elégségesek, nézzék csak az adatokat. Tehát kevés volt a pénz. Volt-e politikai párbeszéd? Igen, volt némi politikai párbeszéd. E politikai párbeszéd eredményeképpen az emberi jogok és a demokrácia területén foganatosítottak-e intézkedéseket? Nem. Nagyon csekély számú eredmény született ezen a téren. Ez tény. Született-e közfinanszírozási tervezet? Nem, nem született ilyen. Továbbra is tapasztalhatók E a közpénzek kezelésében nagy hiányosságok? Igen. És talán érdekes egy pillantást vetnünk a 47-es bekezdésre is ebben az összefüggésben, ahol azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság nem használta fel szektorális költségvetési programjait arra, hogy a közpénzek kezelésében tapasztalható hiányosságokat felszámolják. Ez a pontos megfogalmazás, is Bármán úr is említette ezt a dolgot. Senki sem tudja a konkrét számarányt, mindenki találgat, de tény az, hogy egyáltalán nem átlátható ez a pont, gondolom ebben egyetértenek velem. Átláthatóak-e az elnöki kiadások? Hát az Európai Parlamentben mindenképpen, de Egyiptomban nem, sem Mubarak, sem Morsi elnöklése idején nem volt ilyen átláthatóság tapasztalható. Egy egész két milliárdos programot említett a pénz, bizonyos pénzek visszafizetésére, erre majd később visszatérünk. A 22-es oldalon láthatják, hogy legalább 4 milliárd euró, ami Egyiptom GDP-jének 2,4 százalékának felel meg, gyakorlatilag eltűnt, senki sem tudja, hogy hova ment ez a pénz, ki kapta meg, hogyan költötték el, tehát az átláthatóság teljes hiányát tapasztalhatjuk. Mi azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság, megismétlem, a szektorális költségvetésű programokat nem használta fel arra, hogy ezt orvosolja. Kérem önöket, vizsgálják meg a dokumentumokat. A mi munkatársaink pontosan ezt csinálják, az összes találkozó dokumentumait átfésülik. Erre majd visszatérek, amikor beszélek részletesen a dokumentumról. Semmiféle külső auditálás nem tapasztalható Egyiptomban. Ha egy dolog van csak, ami kulcsfontosságú, akkor az az, hogy legyen egy külső ellenőr, egy külső auditáló hatóság. Mi történik Egyiptomban? Az elnök jelöli ki a hatóságot, neki jelentenek, semmiféle politikai vitát nem folytatnak a parlamentben, és Mubarak alatt a parlamenti szakbizottság elnöke olyas valaki volt, aki nagyon közel áll az elnökhöz. Tehát semmiféle közpénzügyi reformtervet nem fogadtak el, nem orvosolták megfelelően a fennálló problémákat. Azt is mondjuk a jelentésben, hogy a korrupció elleni küzdelemben nagyon kicsi volt csak az előrelépés. Voltak-e kezdeményezések erre vonatkozólag? Igen, voltak, ezt meg is említettük a korrupcióról szóló fejezetben mi történt a felkelés után. A felkelés után összegezve azt láthattuk, hogy nagyon kevés változás történt a felkelés után, sőt, a felkelés után még kevésbé figyeltek oda a nők és a kisebbségek jogaira. Tehát, milyen következtetéseket vontunk le? 72-es bekezdés, Mik a következtetések az eredményességről? Nos, arra jutottunk, hogy nem volt eredményes a működés, ami részben annak tudható be, hogy nagyon nehéz körülmények uralkodnak Egyiptomban, ezt világosan ki is mondjuk, ez tény. Részben arra is visszavezethető ez, hogy az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat nem megfelelően kezelt az együttműködést Egyiptommal. Az emberi jogok és a demokrácia területén felfedezhető hiányosságok ellenére az Európai Bizottság nagy összegeket utalt az egyiptomi kormánynak a szektorális költségvetési eh, támogatás keretén belül. Az EU-Egyiptom cselekvési terven a demokráciának és az emberi jogoknak nem szenteltek nagy figyelmet. Ezt meg is nézhetik, ha megnézik a cselekvési tervet magát. A mi, ember, mi munkatársaink is így jártak el, megvizsgálták a dokumentumot. Az Európai Bizottság részletesen válaszolt a felvetéseinkre, és helyenként következetlen módon és nem válaszaiban nem tartotta be saját szabályait, de ettől függetlenül ajánlásaink közül szinte egy kivételével az összes többit elfogadta a bizottság. Tehát kérem, ellenőrizzék az Európai Bizottság által küldött válaszokat. Elnézést, de hogyha megnézik az ajánlásokat, akkor azt láthatják, és ezt összevetik a bizottság válaszaival, arra juthatunk, hogy a bizottság egyetlen kivételével a számvevőszék összes többi ajánlását elfogadta. Ez tény. Hát nézzék meg a dokumentumot. Nézzék meg az 52-es oldalt. Ott láthatják a 80A már végrehajtás alatt van, ez megfelel a klasszikus eljárásnak. 80B, már végrehajtották, 80C, 80D, E, elfogadták, 81A, egyetért a, az ajánlással 81B, itt mondja az Európai Bizottság, hogy nem ért egyet az ajánlással, ha bár, és így tovább, és így tovább. Hogy őszinte legyek, számomra egyáltalán nem világos, hogy a 81B-vel a bizottság miért nem ért egyet, de hát majd a bizottság ezt elmagyarázza, elmondja maga. Ami a 81C-t illeti, elfogadta az ajánlást szintén a bizottság, tehát egyetlen egy kivételével az összes ajánlásunkat elfogadta a bizottság. Megkapták tehát a dokumentumot, láthatják még a tapasztalatok, mit ajánlottunk, mit válaszolt a bizottság, itt van ez az egész hosszadalmas folyamat, eljárás, viták, megbeszélések sokasága, de hát a tények magukért beszélnek, az van, ami van, ebből levonhatóak bizonyos tanulságok, és ebből az látható, hogy a számvevőszék és az Európai Bizottság között egyetértés uralkodik az ajánlásokat illetőleg, és ez az, ami igazán fontos. Most, elnök úr, néhány percben beszélnék a jelentés tervezetről, amelyet az önök jelentéstevője készített. Give some comments, uh, paragraph by paragraph. És ha megengedik, akkor uh, bekezdésről bekezdésre végigmennék annak érdekében, hogy a tényekről megbizonyosodjunk, hogy valóban jó, tisztán és világosan lássunk ez ügyben. Először is egy általános uh, megjegyzést tennék ezzel kapcsolatban. egy munkadokumentumról beszélünk, nem tervezett, nem végső változat, munka, dokumentum. Olyasmi, amiről beszélhetünk. És örülök annak, hogy így. Én ezt megtehetem. Önökkel és a bizottság képviselőjével is. Meg kell, hogy mondjam, hogy a munka dokumentumban egyes kijelentések nem pontosak, nem felelnek meg a valóságnak. Ennek lehet az oka félreértés azzal kapcsolatban, hogy a számvőszék az audit jelentésben pontosan mit mond, mit üzen, illetve ellentmondásokat is találtunk ebben a dokumentumban, ezekre majd rámutatok, például ehm, a pénzek visszaszerzésével kapcsolatban, vagy a korrupcióval kapcsolatban. Attól tartok, hogyha szakértők vagy megfigyelők megvizsgálják ezt a munkadokumentumot, akkor azt láthatják, hogy eh, hát bizony nem sikerült minden alkalommal fején találni a szöget. És akkor még diplomatikusan fogalmaztam. Ha magával a dokumentummal folytatjuk, eh, Az összefoglalóval kapcsolatban nincs mondani való, ez már önmagában is nagy dolog, de talán folytassuk az ajánlásokkal. Az első ajánlás üdvözli. Mindig az jó, hogy üdvözöl valamit, marad még nyolc. Kezdeném az elsővel. Akkor, ami a kettes. A dokumentumban azt mondja, hogy veszélyes az emberi jogok erőfeszítés érintett erőfeszítéseket csak mezői szempontból megítélni. Nos, ahogy azt mondtam, teljesítményauditról van szó. Nem a pénzügyi megfelelésről beszélünk itt, kérem szépen, de ha ön azt mondja az első mondatban, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos erőfeszítések jelentőségét kizárólag pénzügyi szempontból értékelni kockázatos, az első mondat ezt mondja, akkor az utolsó mondatban hogyan utalhatnak arra, hogy politikai jellegűek a megállapításaink. Most akkor pénzügyiek vagy politikaiak? Az utolsó mondatban, tehát második eh, ajánlás utolsó mondatával kapcsolatban egyetértek, hogy az uniós szakpolitikákat önöknek kell meghatározniuk. A bizottság javasol, a parlament megvitatja, néha a tanácsal egyeztet, nem kell erről meggyőznie. A legnagyobb megbecsüléssel tudok csak beszélni a képviselőkről és az önök házáról, ez ügyben tisztán kell látni. Egyetértek tehát az utolsó mondattal, csak nem értem, hogy ez hogy jön ide? Hogy politikai jellegűek, és ezért arra nem az európai számvészőknek, hanem az európai jogalkotóknak kell választ adni. Persze. De hát nem is akar az európai számvészék erre választ adni. Ez, ez evidens. Amit mi teszünk, mit csinálunk, az nem politikai jellegű. Please let me continue and um, maybe we can have reply and then we can have another reply, etc. Um, Engedi képviselő úr, akkor folytatom azért. a hétvégét azzal töltöttem, hogy újra uh, újra átolvastam az egész szöveget a számövőnek megvan ez az előnye, a szervőszék tagjának, a politikus nem ér erre hétvégén. Nos, újra alaposan átolvastam, és egyetlen egy politikai kijelentést sem találtam az egész dokumentumban. Egyetlen egy politikai kijelentést sem találtam az egész jelentésünkben. Persze, vannak audit megfigyelések, tények, mert hát auditorok vagyunk, számvevők hogyha pénzügyi van, vagy az alapszerződésben, vagy itt, vagy ott a társadalmi megállapodásban azt mondjuk, hogy az emberi jogok és a demokrácia előfeltétel számunkra, hogyha támogatást nyújtunk, akkor a mi felelősségünk az, a számvőszék részéről, hogy az Európai Uniót emlékeztessük e, ezekre a jogszabályokra, akár magukat a jogszabályalkotókat is. Tehát szerintem az világos, hogy az Egyiptomnak nyújtott uniós támogatás feltétele, előfeltétele az emberi jogok és a demokrácia elveinek e, tiszteletben tartás, illetve az államháztartás rendetétele, a korrupció elleni harc. Ezek az előfeltételek. Hát mi ezeket a feltételeket, illetve ezek teljesülését ellenőrizzük. Hármas bekezdés azonban úgy tűnik, hogy nem értünk mm, mm, egyet ez ügyben. a az emberi jogok megerősítése irányul egyiptomi tevékenység eredményével kapcsolatos kedvezőtlen szemvőszék értékelése szemben, azt mondják, hogy szemben, különösen ami nők jogának kritikus kérdését illeti, hogyha valóban az igaz, amit a hármas bekezdésben mond, hogyha ez az önök álláspontja, akkor nagyon magányosak lesznek. Az audit van lefektetett tényekkel kapcsolatban nem kell ezt újra elmondom, az van a dokumentumban, de hogyha a Thomson Reuters felmérés legutóbbi eredményeire utalhatok, ez nem egy audit jelentés, ez kimondja, hogy Egyiptom, ez a címe, csak a címét mondom, november 12-i dátummal, a nők szempontjából Egyiptom a legrosszabb arab ország. Tehát, hogyha hármas bekezdésben ön azt mondja, hogy a nők jogainak kritikus kérdésében javulóban vannak a dolgok, azt mondja, hogy a szemvőszék negatív értékelésével szemben, különösen mi a nők jogainak kritikus kérdését illeti, és számos pozitív példa. Itt van például Még az is lehet, hogy a végén egyetértünk. Lehet, hogy más olvasat. Tehát nem a nők jogainak a, a, a, a pozitív példáról beszélünk, hanem a nők jogainak megerősítésére vonatkozó pozitív példák? Hát ez olvasat kérdése, de hát talán folytassuk a tényekkel. 29b 70 milliót fordítottak a fő projektre. Ebből két és fél évek később csak 22%-ot sikerült kifizetni. Beszéltem az audit ö, ö, csapattal, tehát itt a 29B-ről beszélünk, az utolsó pillanatig vártak a finanszírozási megállapodás aláírásával. Ez is ténykérdés. Aztán pedig a, a, az egyiptomi szervek inkább hagyták elveszni a pénzt, mint hogy együttműködjenek. Ez is ténykérdés, képviselő úr. És mit tett az Európai Bizottság? Lehet, hogy nem tudott igazán többet tenni, mint hogy elfogadja azt, hogy csak Egyiptom diktálta szempontok mellett lehet előrelépni, és így az erre, ilyen célokra fordított pénzek jelentős része nem a legjobb helyre került. Nem volt produktív az egyiptomi fél. Persze voltak olyan elszigetelt területek, ahol volt bizonyos mértékű előrelépés. Ezt mi is elismerjük, külön bekezdésben. Ugyanakkor mi az összképet vizsgálhatjuk, csak képviselő úr, és az elszigetelt területekről nem vonhatunk le következtetéseket az összképet illetően. Ezt nem tehetjük meg. A négyes bekezdés. Az államháztartás gazdálkodásával kapcsolatban az államháztartási irányítási reformok, ez a, megint csak a parlament ajánlásai négyes. Nos, külső szereplőket említ meg ön itt a jelentésében. Én, én az ön, ön hivatkozását nem kérdezem meg, de ön csak egy külső hivatkozással él. Ugyanakkor, hogyha Egyiptomon kívül vizsgáljuk a helyzetet, akkor Tehát lehet olyan, aminek pozitív üzenete van, de hát nekünk az összképet kell vizsgálnunk, hogyha önpozitív példákkal kíván ön élni, azt megtehet ide mi a szemvőszékként ezt nem tehetjük meg. A vagyon visszaszerzés. Ötös ajánlások. Igen, kiemelt jelentőséget kapott a Moszi kormány idején, amely fontos előrelépést hozott. Ami fontos előrelépést hozott, ezt írja ön. Folytatom az utolsó sorral az én dokumentumban. Egyiptom továbbra a, is a korrupciós index lista végén helyezkedik el, az erőfeszítések azonban nem voltak hiábávalóak, és az előrelépés látható, azt írja ön. Látható. Nem tudom, hogy a lábizeteket megvizsgálta, elolvasta -e az indexel kapcsolatban, a, a világbanki indexel kapcsolatban. Ez E- ezeket csak lábjegyzetben említettük meg. Itt van például a 22-es lábjegyzet, amire utalnom kell. A Transparency International korrupciós e, indexben hogy áll, vagy a világbank indexben e, hogy áll. És, és én ellenőriztem, nem javult a helyzet. 2004-ben a Transparency Indexben 77. volt Egyiptom, 2004-ben, 2011-ben 112. volt. És akkor mondhatják azt, hogy 2011 óta javult a helyzet. Nem, nem javult. 2011 óta tovább romlott, 112-ről 118-ra esett vissza Egyiptom. Megint csak számok, konkrétumok, tények. Képviselő úr. Ezt csak illusztrációképpen mondom. A korrupció elleni harccal kapcsolatban csak tényeket említünk, ténymegállapításokat. Ez, az, ez csak illusztrációként használjuk, ezért nem a főszövegben szerepel, hanem a lábjegyzetben szerepel. Pont ezért, mert nem a mi megállapításunk, hanem egy másik intézmény, de hát a Világbank és a Transparency International megállapításait azért csak-csak el kell, hogy fogadja mindenki. Tehát amikor azt mondja, hogy látható előrelépést tapasztaltak, Nos, szerintem nagyon veszélyes ilyesmit állítani. Nagyon érdekesnek eh, tartom ezt, kíváncsi lennék. A vagyon visszaszerzéssel kapcsolatos ez. itt eh, nem az egyiptomi korrupció egészéről eh, beszéltem. Ön megpróbálja félreértelmezni. Előadó úr, most, most most idéztem a szöveget. Asset recovery is needed. Vagyon visszaszerzésre eh, szükség van. Szükség van vagyon visszaszerzésre, hogyha minden jól megy? Hát nincs. Hát, hogyha jól mennek a dolgok, nincs korrupció, jól megynek a dolgok. A dokumentumunk 47-es eh, bekezdésről beszéltem, különleges alapok, milliárdokról beszélünk, 4 milliárd euróról. Elnök úr, ha megengedi, akkor követném. Nagyon rövid leszek. De hát fogy az időnk, mondja az elnök. I think that's what we have to do in the parliament. Yep. Hmm? Paragraph 6. Uh, Maradjunk a tényeknél, a parlamentben vagyunk mégiscsak. Hatos javaslatok. a szektorális vagy ágazati költségvetés támogatás tekintetében további információval rendelkezünk, hiszen amióta elkészült a, a jelentésünk, azóta ellenőriztünk bizonyos tényeket, és megvizsgáltuk az ágazati költségvetési támogatás kérdését. A dokumentum második mellékletében szerepelnek a konkrét számok, és itt van egy sor az ágazat specifikus költségvetési támogatásban, azt találják, hogy 120 millió szerepel, ebből egy részt kifizettek, mert a lekötött és a kifizetett pénzek között komoly különbségek vannak. Ez egyébként normális, hogy teljesen bevett eljárás, és jó, hogy az Európai Bizottság nem fizette ki több részletét a lekötött, előre lekötött pénzeknek, ez, ez minden rendben is van. De amikor ezt újból ellenőriztük, és alaposan a végére jártunk ezeknek a konkrét összegeknek, az első részlet, amely az oktatás és ágazatát illette, a akkor megvizsgáltuk, hogy mik voltak az előfeltételek. Hát voltak előfeltételek, de ezek teljesen formálisak voltak. És akkor feltehetik ezt a kérdést, hogy mi az, hogy, hogy formális. Nos, megmondom. Mi volt az előfeltétele annak, hogy a teljes kifizetett összeg több mint felét folyósítsák. Több mint 70 millióról beszélünk. Tehát mi volt ez a formális előfeltétel? Az volt a feltétel, hogy egy irányító bizottságot hozzanak létre. Hát persze, létrehoztak egy irányító bizottságot de az egyiptomiak boldogan. Hát ezt bárki megtenni. Aztán megkapták azt a pénzt. A kérdés az, hogy mi történt az irányító bizottsággal. Mit tett az irányító bizottság? Ez nem világos. Amennyire mi tudjuk, semmit. Létrejött és ennyi. Az ezt követő részleteket, az oktatásügyről vagyunk még mindig, mi történt a maradék pénzzel, ez megint csak szerepel a dokumentációt is át tudom adni. Ez arra koncentrált, hogy hajlandó-e megreformálni az ágazatot Egyiptom. És nem arra koncentrált, kérem ellenőrizzük, hogy biztosítékot adnak-e arra, hogy a, a, a pénzeket, amit a kincstárnak átutaltak, megfelelően jogszerűen és szabályszerűen költik el. Ha az előfeltételeket teljesítik, akkor egy első 40 milliós részletet folyósítjuk, aztán utána, mivel hajlandóságot mutatnak az egyiptomiak, még folyósítunk, és még. Ez is egy kiváló példája annak, hogy mi történt. Nem szabad tehát alábecsülni annak, hogy az államháztartási szabályok nem léteznek, ha vannak azokat nem tartják nyilván és a pénzek nem oda kerülnek, ahova kell. A PEFA-val kapcsolatban, és itt a hetes ajánlásnál tartok, mindjárt végére érek, elnök úr, az ágazati költségvetés támogatással kapcsolatban az Európai Unió segíti annak a lehetőségét, hogy a költségvetési támogatás folyosítása előtt az állam háztartás rendetételét nem ellenőrizzük, itt a 15-ös bekezdésre és a második mellékletre kell, hogy utaljak. Itt pedig a politikai szándék hiánya, a politikai elszámoltathatóság hiánya, a civil szervezetek ezt jelentősen kritizálták, ezzel egyetértek, és igen kevés finanszírozást kapott a civil társadalom. A 31-es, 32-es, 33-as bekezdésben mondjuk ez egyébként újra megjelenik. Ez egyébként főként a, a felkelés előtti időkre, vagy forradalom előtti időkre igaz. Általában sikeresek voltak pedig a civil szervezetekre irányoló projektek és pénzügyi támogatások, mint általában ez a költségvetési támogatás ajánlástervezetek, ezeket azt hiszem elég részletesen átrágtuk. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy eh, megengedték eh, nekem, hogy ezeket az apró technikai részleteket is eh, ezeken végigmenjünk. Nagyon örülök annak, hogy itt az önök szakbizottságában valóban sor kerülhet ilyen részletes vitára. Köszönöm a türelmüket. Uh, uh, Köszönjük szépen mi is ezt a hozzászólást, bár túl hosszú volt, és egy kicsit gondban vagyunk most a menetrendel, de hogyha valaki ellent akar mondani, akkor arról beszélni kell. Mindenek előtt a szót az előadónak szeretném megadni, ha kéri egyáltalán, és aztán megnyitom a vitát a képviselők körében. Mondjuk nem igazán örülök annak, hogy a számvevőszék képviselője ilyen részletes volt. Az előadó. Nagyon röviden. Elnök úr. A számvevőszék képviselője válaszában több olyan megjegyzést is tett, ami pontatlan volt az én szövegemre vonatkozóan válaszolok. Túl sok a félreértések közül tendenciózus volt, úgy látom. Persze, hogy a nők helyzete Egyiptomban rossz. Rossz, mint Afganisztánban, mert legalább olyan rossz, mert ott is elnök vagyok. Tudom, hogy az afgán delegációban tudom, hogy mit jelent ez. De ez nem jelenti azt, hogy az Európai Uniós programok Egyiptomban ne lennének hatékonyak, vagy hatás, minden hatás nélkül vannak. És pontosan azért, mert olyan rossz a helyzet, az Európai Uniónak úgy érzi, hogy igenis szükség van arra, hogy ráfordításokat biztosítson. És amiről én beszéltem, ez az egyik lehetséges módja a hatékony támogatásnak vagy javításnak. Persze az ország korrupt, mélységesen korrupt, és természetesen az állami költségvetés nem átlátható. De úgy gondolom, hogyha a fejlesztési támogatásokra nem akarunk forrásokat biztosítani, azért, mert korrupció kockázata van, akkor az ember nem is fog menni soha fejlődő országokra, mert soha nem lehet ezt száz százalékig kivédeni. De, de, hogyha ebben az igen átláthatatlan költségvetésen belül az EU úgy választja, hogy ágazati támogatási, költségvetési támogatásokat biztosít mérőpontokkal, akkor aztán, tehát hogyha a reformokat ö, megvalósítják, akkor a következő reformprogram részt fizetjük ki, és ha azt, akkor azután jön a következő, akkor ezek mérhető és világosan meghatározható, illetve azonosítható célok lesznek. Ami az együttműködési szerződés típusa továbbra is a rendkívül korrupt és átláthatatlan feltételek között működik, addig fennmarad a kockázat. Nem mondom azt, hogy ezt el lehet eh, hárítani, de politikai választás kérdése az, hogy ezzel együtt élünk-e, vagy pedig feladjuk, és nem hiszem, hogy bárki fel akarná adni Egyiptomot most. Tisztelt számvevőszéki képviselő azt mondja, hogy a jelentésében nincsen politikai állítás. Talán. Talán abban az értelemben, hogy nem javasolja azt, hogy állítsuk le a támogatást, úgy, ahogy van. De amit igenis megtesz, az az, hogy nagyon keményen megfogalmazza a következményeseket, és úgy, hogy a, hogy a sajtókiadvány még keményebb lehet, még durvább. És akkor a sajtókiadványra alapozva pontosan azt az üzenetet mondja, ami a jelentésének és a sajtókiadványának a, a lényege, és hogy egy millió eurót el, pazaroltunk ezzel. Tudja, hogy milyen lehetséges hatása van ezzel. Számvevőszék képviselőként nagyon jól kell tudnia, hogy milyen hatása van az ilyen jellegű szövegnek, és hogyha ezért ön felel, akkor arra kérem reflektáljon is. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadónak. Most a szót a kollégáknak adom meg, először Inek Grészlennek, aztán Jean-Pierre Odinak. Köszönöm. Eszede Lange árnyék előadó nevében mondom. Szeretném a következőket aláhozni. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék kimondottan jó jelentést készített, köszönöm. Világos, a jelentés pontosan olyan, ahogy én a Nemzeti Német számvevőszéknél is megismertem, ahol nem kemény fővel dolgozik az ember, hogy minden szépen ö, takaró alá helyezünk, vagy szőnyeg alá söpörünk, nehogy bármit kétségbe vonjunk, hogy nehogy valaki ö, mérges legyen, vagy felvetődjön valaminek a problémája. De hadd mondjam el, hogy az ön munkamódszere, amit profi módon kép, tehát megfelelően képzett formában végzi el, tulajdonképpen nevetségeséget tesz minket. Azért érdekes ez a munka, mert egyfajta mm, ízlelőt ad arra, vagy íz, megmutatja, hogy milyen lehet az a jelentés, amit a szakbizottságokkal beszélünk. Még soha nem akartuk, soha nem fogunk közös nevezőre jutni, vagy eredményre, mert hogyha önök bizottságként és Berman úrnak igaza van, teljesen mindegy, hogyan költjük el a, az eurót, ő úgy gondolja, hogy azzal a boldog ölömmel tudjuk kiadni ezeket az eurókat, hogy valami hatás lesz. Nem, az az igazság, hogy az ön munka módszere és az ön munka dokumentumát sokkolt engem, ne haragudjon, de teljesen ö, ö, letaglózott, meg kell, hogy mondom, hogy ezt alaposan át kell dolgozni, elsősorban, hogy az, amitől ő ön fél, hogy álljunk le a támogatási segélyeket. Nem, hát folytatjuk, tudjuk, hogy milyen nehéz ott a helyzet, és milyen nehéz azon bármit változtatni. Na de azért tudnunk kell, hogy mit érünk el vele, és mit nem. Éppen ezért szerintem teljesen helytelen lenne egyszerűen becsukni a szemünket, és azt mondani, hogy jó, akkor mindent szőnyeg alá söprünk. És az utolsó hozzászólása pont ebbe az irányba megy. Megjegyzem, ez egy olyan vita, amit nagyon gyakran más szakbizottságbeli kollégákkal folytatunk, kvázi, hogy mi azt mondjuk, hogy igenis, a sebekben bájkálni kell, Egyiptom pedig egy, egy minta példája ennek. Megjegyzem, óvom önt attól, hogy a bizottságot tűzbe, tehát a bizottságot ilyen kényelmetlen helyzetbe hozza, hiszen a bizottság az, ami felel a pénz elköltéséért és a, a mentesítésért, és én is úgy gondolom, hogy egy milliárdot elpazaroltunk, ami nem azt jelenti, hogy részterületeken ne lennének -e eredmények. A kérdés az az, hogy ezekért a célokért érdemes volt-e ez az egész pénz odaadni, mert ugye mindig az a gondunk, hogy hol tűnik el ez a pénz. Tehát, hogy kontraproduktív dolgokat finanszírozunk a mi forrásainkkal. És úgy gondolom, hogy az utolsó 5-8 évben, ami történt, hát pont egyéb kapcsolatban nem hiszem, hogy tűzbe tenném a kezemet ezért, és maga se tegye szerintem. Köszönöm, Grace Sánon. Asszony Jean-Pierre Audi. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Folytatva, amit kolléganőm elmondott, először is gratulálnék a szemvevőszék tagjának. Az audit jelentés ért, illetve bát, mutatott bátorságáért az Európai Unió külső tevékenységének átvilágítása tekintetében erre van szükség ő is vetette ezt a kérdést. Ezen meglepő megállapítások hogyan kapcsolódnak a számvevőszék által készített jelentéssel, amit a, a külszolgálatról készített, illetve annak fel, tevékenységéről. De ebben csak egy fél, egy félbekezdésben beszél arról, hogy talán nem egy minden tökéletesen a külszolgálatnál a külszolgálatnál csak az administratív tevékenységet vizsgálják, ugyanakkor a külön jelentés hogyan függ össze a számvevőszék külszolgálatra vonatkozó általános jelentésével. Szeretném, már nagyon várom az Európai Bizottság véleményét ezzel kapcsolatban, hiszen a számvevőszék és a, és a képviselőtársam között folyik egy, egy, egy érdemi vita. Ugyanakkor az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy e, e, a korrupcióval kapcsolatban eltér a véleménye. A számvőszik azt mondja, hogy igen, kevés előrelépés tapasztalható, miközben az Európai Bizottság ez hozzáfűzi azt, hogy további előrelépésre van szükség. Tehát úgy tűnik, hogy a bizottság és a szemvőszék között bizonyos fajta véleménykülönbség van ez ügyben, Remélem az Európai Bizottság képviselője majd világosan rávilágít ennek az okára. Hogyha az európai ö, politikai ö, és partnerségi eszközt vizsgáljuk, a, a 28-as cikkben azt olvassuk, hogy az emberi jogokat és a demokráciát tiszteletben kell tartani, ez előfeltétel. Hogyha ez nem így van, akkor hogy lehet, hogy az Európai Bizottság ennyi pénzt tud alá? Hát, miközben magát a jogalapot nem tartják tiszteletben? A parlamenti képviselők úgy érezhetik, hogy változott a helyzet, válság van, az Európai Uniónak is megszűjtásokat kell eszközölni, nincs már annyi pénzünk, mint korábban, nem lehet bármire, bármennyi pénzt elkölteni, ezért benne felmerül bennem a kérdés, hogy nem kell esetleg eh, felfüggeszteni ezeket a, a, a műveleteinket, pénzügyi műveleteinket, amíg nem kapunk eh, garanciákat arra, hogy javul a helyzet. Még egyszer köszönöm a számvőszék tagjának, eh, hogy rávilágított ezekre a hiányosságokra, képviselőtársamat, előadótársamat pedig arra kérem, hogy vegye figyelembe a mi véleményünket is, eh, hiszen fontos, hogy az Európai Parlament eh, végső álláspontja megfeleljen az európai adófizetők érdekeinek. Jens Gája. Nagyon köszönöm, Jens Gájer a következő. Nos, kedves kollégák, azt hiszem, Thijs Berman munkadokumentuma nem ad okot arra, hogy most kiboruljunk politikai értékeléséről vitázunk egy számvevőszéki jelentésnek. Köszönöm egyébként Pinkston úrnak ezt a jelentést, de hát nekünk épp ez a munkánk, hogy megvitassuk ezeket a jelentéseket. Kétféleképpen járhatunk el, ami a jelentéseket illeti. Egyrészt bírálat nélkül tudomásul vehetjük ezeket a jelentéseket, gondolom a számbevőszék nem ezt akarja, vagy pedig intenzíven behatóan foglalkozunk saját politikai tapasztalataink tükrében ezekkel a jelentésekkel. Berman kolléga pont ezt tette, és ilyenkor nagyon különböző nézetek születnek arról, hogy hogyan is kell értékelni, hogyan is kell értelmezni a szembevőszék jelentését. De hát ez a feladatunk természetéből adódik. Meghallgattam Inge, hogy neked mi volt a mondandód, meghallgattam Odi kollégát is, és tekintve, hogy legalábbis német fordításban olyan mondatok hangzottak el, hogy hát hogy lehet itt további támogatásokat elkölteni, és hogy olyan üzenetek fogalmazódnak meg, hogy most egy milliárd eurót elpazaroltunk, pont ezek azok a dolgok, amik, amelyek miatt Thais aggódik. Egy évvel ezelőtt itt a szakbizottságban egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmaztam meg, arról, hogy az Európai Unió hogyan, Európai Unió által folyosított támogatásokat hogyan költik el Afganisztánban. Nagyon örülök egyébként, hogy annak idején egyet tudtunk érteni itt a szakbizottságban arra vonatkozólag, hogy a fejlesztési politika területén elköltött támogatásokat nagyon különbözőképpen lehet felhasználni a, egy adott országban, és hogy minden egyes ország esetében vannak bizonyos kockázatok is. Sok ilyen kockázatot ki is emelt most is a számbevőszék. A kérdés az, hogy milyen következtetés, milyen tanulságot vonunk le. És ennek a szakbizottságnak igenis kell politikai véleményt megfogalmaznia, és Inge, nem értek egyet veled a külön konkrét speciális bizottságokkal is vitát kell folytatnunk erről, mert érinti őket is, hogy mi hogyan értékeljük a helyzetet. Lehet, hogy nekünk, költségvetési ellenőröknek nem adnak igazat, lehet, hogy olyan dolgokat mondanak majd nekünk, ami nekünk nem tetszik, de hogyha a bizottság, a szakbizottság saját értékelései révén politikai befolyást akar gyakorolni, és hát a számbevőszéknek is ez a célja, akkor nem úszhatjuk meg ezt a vitát. Hogy sarkosan fogalmazzak, nem lehet az, hogy mi itt az elefántcsontoronyban elöldögélünk, és a számbevőszékkel újra és újra egyetértünk abban, hogy milyen rossz a helyzet, És hogyha ezt tesszük, akkor nyilván bírálni fognak bennünket. Ha viszont mi magunk kritikát fogalmazunk meg, akkor az is nyilvánvaló, hogy ez kijut a nyilvánosság elé, és az is nyilvánvaló, hogy a mentesítésben is szerepelnie kell ennek. A kérdés, hogy hogyan szerepeltetjük ezt. És nem rejtem véka alá, hogy egy kicsit megijesztett engem a számbevőszék sajtónyilatkozata, és tudom, hogy a sajtó hogyan működik, minden bizonyal fel kell hívni nyilván a sajtó figyelmét arra, hogy mi történik az intézményekben, ez persze így van, de Tice elmondta, a sajtó számára előkészített összefoglalók üzenete valójában tényleg az volt, hogy elpazaroltunk egy milliárd eurót. Ha azonban azt mondjuk, hogy ha világosan kimondjuk, hogy minden korrupt országban igenis vannak kockázatai annak, hogyha ott támogatásokat folyosítunk, akkor politikai döntés az, hogy ezeket a kockázatokat vállaljuk. Fel kell mérni a kockázatokat, be kell építeni bizonyos fékeket a rendszerbe, és így tovább. Hogy most mennyire tudunk hatékonyan működni egy olyan, vagy hatékony támogatást nyújtani egy olyan országnak, ahol nemrég még polgárháború dúlt, az egy másik kérdés, nem is tudok eleget az egyiptomi helyzetről ahhoz, hogy most erről nyilatkozzam. De úgy gondolom, mindenképpen foglalkoznunk kell azzal, hogy a számbevőszék eredményei mit jelentenek számunkra a politikai vita során, és ezt ebben teljes mértékben támogatom is politikai vitára szükség van, egymás között is, és az illetékes szakbizottságokkal is le kell ülnünk. Úgy gondolom, ez a téma megérdemli, hogy ennyi időt és energiát fordítsunk rá. De a retorikai kérdést, az eredetileg retorikai kérdést is meg kell válaszolnunk, költői kérdést nevezetesen, hogy hogy lehet ilyen körülmények között pénzt elkölteni. Köszönöm, Bert Stász. Um, Köszönöm, elnök úr. Én úgy segítik, Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekesnek tartom a vitát, és nagyon jó a számvevőszék jelentése is. Miért tartom annak? Azért, mert élére állítja a kérdéseket, és elgondolkoztat. Teljes mértékben támogatom a bizottság egy, való együttműködésről szóló párbeszédet. Úgy gondolom, hogy el kell menni ebbe az irányba, és jó irány ez. De nagyon érdekes ez a vita, mint mondtam, mert egyrészt nem szabad rózsaszínre fest, festeni, vagy kivasalni azt, ami görbe, ezt teszi a számvevőszék, mert ugye túl gyakran tehát szép, szépítik a dolgokat, ez ugye a name and shame ehhez tartozik most, és ez gyakran nincs ilyen. Lehet persze arról vitazni, hogy a sajtóban milyen, mi jelent meg, hogy jelent meg, milyen mellékhatásai lesznek, de ami fontos jelenleg számunkra teljes, és ezt jegyezzük meg, hogy azok a, azt kell megnézni, hogy a, a forrásokat, amelyeket biztosítunk, jól és hatékonyan használják-e fel. Et, látjuk-e, hogy vannak kockázatok ezzel kapcsolatban? Tudjuk ezt, mi felismerjük, tisztában vagyunk ezzel, nagyon sok kollega és a bizottság is tudja azzal, hogy e, egy ilyen tevékenységnek kockázata is vannak. De ami érdekes benne, és a bizottságnak a reakciójára ezért vagyok kíváncsi, tehát azért fontos ez, mert azt kell megnézzük, hogy azok a célok, amelyekre bizonyos forrásokat biztosítunk, amit támogatunk, hogy megvalósuljon, azt mennyire tudjuk korrekt, hatékony módon végezni, és mennyire tudja a, az Európai Bizottság és a Külügyi Akciószolgálat azt biztosítani, hogy ne térítsen el minket semmi az általános külpolitikai kontextus. És úgy gondolom, hogy ebben a dokumentumban nagyon sok minden van, mondjuk így eh, látható, vagy kevésbé került szigorúan megítélése az ország politikai helyzete miatt. És hogy engedmények vannak. Olyan dolgok történtek, amelyek tulajdonképpen nem lenne szabad, hogy megtörténjenek, de azért most szemet hunyunk felette. Ez a vita nagyon érdekes, mert majd másút teljesen más vitában azt mondanánk, hogy az emberi jogokat akarjuk érvényesíteni, támogatjuk ezt. És hogyha ezek ezeket a célkitűzésenket nem, akarják megvalósítani, akkor például a kereskedelmi politika vagy energia miatt, akkor becsukjuk a, a szemünket. De itt most kicsit ugyanez van. Szeretnénk, hogyha ez az ország jó irányba haladna, jó útra térne, forrásokat is biztosítunk erre, és hogyha azt látjuk, hogy nincs előrehaladás, és a számok, a korrupció, az átláthatóság index magáért beszél, akkor, akkor egy kicsit visszafogjuk a kritikánkat, és azt mondjuk, hogy hát akkor a külpolitika érvényesülhessen. Ez ilyen vitához azt hiszem nagyon fontos, hogy egy olyan jelentést kapjunk. Kongóval kapcsolatban is ugyanez lesz majd mellesleg a helyzet. Ott én vagyok az előadó, és nagyon örülök, hogy ez most itt lezajlott, mert ebből a jövőre nézve is levonhatunk tanulságokat. Nem az az érzésem, hogy mindent a legmesszebb menő pontig védeni kell, és azt mondani, hogy majd akkor a politika érdekében ezt feláldozunk. Nem. Tulajdonképpen a name and shame, amit már régóta kérünk, tehát néven nevezni és megszégyeníteni. Ha ezt lehet, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a külvilág azt szeretné, mégis, hogy a forrásainkat jól használják fel. Inge Grészle. warum, so verzagt? Ich glaube, dass wir in, der Ägypt, in Ägypten. Úgy gondolom, hogy Egyiptomban ugye a válaszokban is az volt, hogy feltételek nélkül adtok a támogatásokat. Pibáz biztos kérdőjévén is rajta van. általában véve nem cáfolta ezt senki. Tehát a bizottság valóban vállalt magasabb kockázatokat. De kinek, a, kinek használ az, hogy odaadunk egy milliárdot, akkor, hogyha akit el kell, hogy érjen a program, nem kapják ezt meg. Azoknak használunk vele, akiknek nem akarunk segíteni. A kérdés az, hogy akkor mit érünk el ezekkel a költségvetési támogatásokkal. És úgy gondolom, hogy rendkívül furcsa az az érv, amely végül is pont azt erősíti, amitől szeretnénk távol tartani magunkat, az Európával szemben kritikusokat. Mert akkor azt mondják, hogy na hát pontosan ezek azok a az emberek itt az EP-ben, akik ezeket a dolgokat erősítik. Én csak azt tudom javasolni, hogy legyen ezen változtat, változtassunk ezen. Ami ellen tiltakozom azonban az a munkamódszer. Az, hogy azt állítsuk négy nap egyiptomai tartózkodás után, hogy ismerem a problémákat. Én nem kétlem, hogy sok mindenkivel találkozott, és hogy a külügyi szolgálat olyan embereket tálalt fel, eh, vagy kínált fel táncán, akit mindent elmondtak, hogy minden minden jól van. De hogy ebből olyan következtetéseket vonjon le, amivel ki akarja váltani az auditot, hát szerintem már bocsánat, egy olyan módszer, amit elutasítok. Köszönöm. So, ich würde... Nos, most a bizottságnak adom meg a szót, hiszen eddig őt még nem hallottuk-e kérdéssel kapcsolatban. És azt követően, ugye Jodice asszony a DigiDefco-tól. Oui, euh, bonjour, merci. Tout d'abord, euh, merci. Köszönöm. Először is köszönöm a szemmelvőszéknek ezt az érdekes jelentést. Többször is találkoztunk egyeztetően különböző kérdésekben válaszoltunk a szövegre, amely egyébként eh, meg is jelent a szövegben. Köszönöm az előadónak is, aki szintén eh, a politikai helyzetből adódó különböző kérdéseket eh, jól átlátta. Nem akarok túl hosszan beszélni, de azért reagálnom kell egyes felvetésekre. Két-három dolgot hangsúlyoznék azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Az egyiptomi együttműködés felelőse voltam a szemőszék által kritizált évek során. Így tehát ezen hírhet programokban hoz volt egy kis közem, fogalmazhatunk így. A 17 milliós emberjogi programmal kapcsolatban, hogy pontosak legyünk, 2015-ben ér véget ez a program, ezért végleges következtetéseket levon egy olyan programból, um, amelynek közel a fele még hátra van, igen, csak nehéz lenne. Való igaz, nehéz volt a e, tárgyalás e, ezügyben, e, meg kellett győznünk az egyiptomi hatóságokat, szerveket, hogy az ember jogi kérdésekre szálljanak 17 milliót olyan terület helyett, ami a saját érdekeiket jobban szolgálta volna. Így tehát úgy, értettük, úgy érteztük, hogy egy igen csak nehéz politikai tárgyalás eredményeként született meg ez a végeredmény, de hát a, a politikai segélyek terén ez gyakran így alakul. 2011-ben gyakorlatilag semmilyen projekt nem folytatódhatott, nem volt kormány, nem volt kormányzás. 2011 nyilván semmilyen szempontból nem volt brilliáns év, mégis radikális politikai változások kezdődtek, ez azért üdvözlendő. Tehát 17 millió volt két oldalú támogatásként, ugyanakkor a civil szervezeteket is próbáltuk támogatni ezek a helyi hősöknek neveztük, a Mubarak időkben, a Mursi kormány ideje alatt is így volt ez. Persze nagyon sok még a tennivaló, de pénzügyi szempontból évi 120 millióról beszélünk, de hát 80 milliós országban nehéz ennyi pénzből is változtatni a dolgokon egyik napról a másikra. Ami a nők helyzetét illeti, köszönöm, hogy az előadónk beszélt erről. Eh, a eh, nők eh, jogaival kapcsolatban, hát lábati borják az emberi jogokat, ami a nőket illeti, ez korábban is így volt, most is így van. Ugyanakkor az Európai Bizottság komoly erőfeszítéseket tett a helyzetjavítása érdekében, és a helyi kezdeményezéseket és a kampányokat komolyan segítették, és ezekre a kampányokra, programokra igenis büszkék vagyunk. A Gondolok én is itt például a személyigazolványjal kapcsolatos kezdeményezésre, csak egy példát említsünk. Mindent megpróbálunk, eh, lehetőleg nagyobb eredményt próbáljuk elérni a, a rendelkezésre álló eszközökkel, de hát igen, komoly politikai eh, ellenállásba ütközünk ezen a téren. A költségvetési támogatásokat eh, tekintetében a parlament és a tanács hozza meg az erre vonatkozó döntéseket, a mi kezünk meg van kötve az Európai Bizottság részéről, de ennek ellenére megpróbáljuk szigorúan ellenőrizni azt, hogy hova megy a pénz, a költségvetési támogatás, ahogy azt mindannyian tudjuk. Ez közvetlenül az célország költségvetésébe kerül az államkincstárba, így nehéz minden egyes eurót figyelemmel követni, hogy hova kerül, de Egyiptom esetében szinte soha nem folyosítottuk az összes részletet az oktatás ügyben, nem is fogjuk kifizetni az utolsó részleteket. Ami a szemvőszik tisztelt tagjának ajánlásait illeti, négy ajánlást már végre is hajt az Európai Bizottság egy államháztartási gazdálkodási eh, albizottság eh, tekintetében eh, is léptünk, figyelembe vettük az ajánlásokat, és megpróbáljuk majd bizonyítéket adni annak, hogy javul a helyzet, változik a helyzet, a költségvetési átláthatóság, a, a támogathatósági szempontok átgondolása is terepel az új költségvetési támogatásra vonatkozó irányelvek keretében. Azt hiszem ennyit tudok elmondani röviden. Dank, liebe kollég- Nagyon szépen köszönjük, kedves kollégák! Hát a vitából is látható, hogy nagyon eltérő nézeteket vallunk, a jelentéstevő máshogy gondolkodik, mint a szakbizottság más tagjai. Nyilvánvaló, hogy különböző szemszögből látjuk a dolgokat, eltérnek a vélemények. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, most a szövegtervezet alapján kell tovább gondolkodnunk, és mielőtt megadnám még az zárszó erejeig a jelentéstevőnek a szót. Most még valaki jelezte, hogy hozzászólna, kérem, legyen rövid. Jó, hát akkor még lesz egy második kör is. Ki szeretne még hozzászólni? Gayer kolléga és Odi úr is. És utána majd lezárhatja a vitát a jelentéstevő. Gayer úr, egy kicsit sokkolt két megjegyzés, Inge Gressle szerint átírjuk a munkadokumentumot, a másik pedig öntől jött elnök úr, Dolgozunk tovább a munkadokumentum alapján. Hát azért egy dolgot látni kell, eddig mindig a munkadokumentumokat tudomásul vettük, megvitattuk, de aztán a jelentéstevő döntése volt az, hogy a mentesítés számára az ajánlásokat átveszi a dokumentumába, vagy sem. Eddig, jártunk, eddig így jártunk el. Ha most a munkadokumentumokat úgy kezdjük el kezelni, mint a jelentéseket, akkor szeretnék látni egy arra utaló szabályt, miszerint ez lehetséges. Szeretném látni, hogy milyen szabályok szerint történik ez. Az eddigi négy év során tapasztaltak szerint én azt mondanám, hogy Thijs Berman munkadokumentuma a szociáldemokraták illetékességébe tartozott, én koordinátorként részt vettem a munkában, és aztán most Piper kolléga majd eldönti, hogy a munkadokumentumból mit vesz át és mit nem. Ha más eljárás van érvényben, akkor kérem, közöljék ezt velem. Köszönjük szépen Gajer kollégának. Szerintem eh, egy félreértésről van szó. A kérdés az, hogy milyen ajánlást fogalmazunk meg a jelentéstevő felé. Ha most itt a szakbizottságban nem értünk együtt arról, hogy mi történjen a munkadokumentummal, akkor nyilván nem egyetértünk a jelentéstevővel, hanem tudomásul kell vennie, hogy itt nincs egységes álláspont. A múltban a munkadokumentumokat, munkadokumentumok esetében többnyire konszenzus alakult ki, volt nyilván ott is vita, de formálisan, és ebben igaza van, nem foglalkoztunk azzal, nem foglalkoztunk a munkadokumentumokkal úgy, mint a jelentéseket, tehát nem fogalmaztunk meg módosítókat, és így tovább Greszlasszony. Majd a plenáris elé kerül a dolog, és utána majd átfogalmazzuk a szöveget. Így értettem. Odi úr, elnézést nem láttam. Parancsoljon. Köszönöm. Csak egyszerűen és röviden. Az Európai Bizottság válaszával kapcsolatban ehm, nem hallottunk választ arra, hogy a 28-as cikk, az európai szomszédságpolitikai eszköz a jogalap, hogy a 28-as cikk értelmében ezeket az előfeltételeket teljesítik -e, tehát a jogalapot tiszteletben tartják-e. Ez ugye az emberi jogok és a demokrácia. Tudunk-e válaszolni erre a kérdésre? A bizottság képviselőjét kérdezem, parancsoljon. Oui, oui, no, excusez-moi, oui. Igen. Igen. Számunkra, a mi szempontunkból azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy már sor került egyszer erre az eszmecserére, és mi mindennek eh, a elvárások szerint eh, próbálunk eleget tenni, ami legalábbis a pénzügyi szabályokat és a pénzügyi rendeletet illeti. Voilà. Vielen Köszönjük szépen, zárásképpen pedig a jelentéstevő kolléga következik. Berman úr, parancsoljon. Ja, over één ding heb ik mij in deze discussie wel verbaasd. Egy dolog meglep. Mégpedig az, hogy egy kollega azt javasolja, hogy eh, egy eh, olyan helyzet alapján, amiben én voltam, ne, hogy merészel jelentést írni. Hát újságíróként is utána lehet, tudom, hogy kell utána menni egy helyzetnek megnézni, és az Európai Parlament, én úgy gondolom, hogy pontosan ez az a tevékenység, amiből túl keveset csinál. Tehát, hogy elmegy és megnézi, hogy az emberek hogy élnek, túl keveset csinál téren. Nagyon jól figyeltem akkor, hogyha valamit javítani akarunk, demokratikus reményeket akarunk megvalósítani, akkor úgy gondolom pontosan ilyen jellegű vitákat kellene folytatni, bár sajnos ezek szükség eredménytelenek. Néhány megjegyzést felírtam, és be fogom ezeket venni a jelentésbe, és átírom a jelentésemet ennek értelmében. Mert úgy gondolom, hogy fontos, hogy a lehető legszélesebb körben tudjuk elfogadni. De három megjegyzés továbbra is fennáll, vagy kérdés. Először is. A bizottság válasza, amely valóban javarészt olyan ajánlásokat tartalmaz, amelyek azt mutatják, hogy a tényekből való következtetések a számvevőszék következtetései nagyon gyakran nem igazolhatók, nagyon gyakran megkérdőjelezhetők. Nagyon fontos következtetések, amik ez, és a jelentésben is benne van. Persze az se lehet, hogy mindent kritika nélkül tártkarokkal fogadunk, amit a számvevőszék mond. De mégis úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek a politikában be kell töltenie saját szerepét, azaz politikai jellemzést kell végeznie a számvevőszék jelentései alapján is. És nem lep meg, hogyha az persze meglep, hogyha a számvevőszék olyan politikai véleményeket közöl, amiket más intézményeknek lenne dolga megtenni, és ezeket a sajtóban látjuk. Viszont úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek a politikai hatásoktól mentesen kellene a munkáját végezni. Szerintem az tökéletesen elég lenne. Köszönöm szépen. Még többen kértek szót, úgyhogy a következőt javaslom. Inge Grészle kért szót, Jean-Pierre Rodi, a Pinkston úr a számvevőszékről, és utána az előadónak még egyszer megadom a szót, de szeretném 11 óra 50-kor lezárni. Engem. Ne értsenek kérem félre, félre, úgyhogy ezért jelentkeztem. Senki nem mondta önnek, hogy ne menjen oda. Hát mi is ezt csináljuk, oda megyünk, de nem állítjuk utána azt, hogy, hogy a négy nap alapján egy teljes auditot ki tudunk váltani, ezzel ki tudnánk egészíteni, vagy elmegyünk és még egyszer megnézzük, de nem, itt most arról van szó, hogy kiváltsunk egy auditot, és ez ellen határozottan tiltakozom. Köszönöm. Értem. Jean-Pierre. Donc a réponse de la Commission. Az Európai Bizottság válasza nem volt túlságosan precíz a kapcsolatban, hogy a szomszédságpolitikai és partnerségi eszköz jogalapját és előfeltételeit teljesítik ebbe tartják e Most fordulok a számvőszékhez, ön szerint, fordulok a számvőszék tagjákhoz az európai szomszédság és partnerségi eszközzel kapcsolatos források felhasználása során a szabályokat betartják-e? Válasz nem. Herr Pinkston. Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Um, ähm, let me Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm mindenkinek. Köszönöm azoknak is, akik nem értenek egyet a szenvedőszék eredményeivel. De attól függetlenül, hogy egyetértenek-e vagy sem, itt tényekről van szó. Persze mindenki eldöntheti a maga számára, hogy mit gondol, de a tények, tények. Ez az egyik. A másik pedig óvatosan fogalmazok, az Európai Bizottság és az illetékes hatóságok vagy szolgálatok nyilván, hogy nem értettek egyet néhány bekezdése, de ha megnézzük az Európai Bizottság válaszait, ha tüzetesen megvizsgáljuk azokat, akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy sok-sok megállapításunkkal egyetértenek, ami az emberi jogokat illeti, szívesen idézhetem is a 4.2.1-es bekezdést, ahol az áll, hogy nagyon kevés előrelépés történt csak az emberi jogok területén, vagy semmilyen előrelépés sem volt. Aztán 2012 után, az audit lezárása utánra vonatkozó megállapítás is ide sorolható. A 48-as bekezdéssel kapcsolatosan lehet, hogy újra kellene olvasnia a bizottságnak ezt a bekezdést, hogy jól értse, hogy itt miről van szó. Úgy gondolom, ez az állítás itt nem, egész, nem túl óvatos. Aztán az 51-es bekezdés második részében a bizottság beismeri, hogy a dolgok nem úgy mentek, ahogy kívánatos lett volna. Ugyanez igaz az 52-es korrupcióról szóló bekezdésre is. Aztán az 52-es végén Sorolhatom a végtelenségig 55, a bizottság elfogadja, és így tovább. Tehát összességében a bizottság persze, hogy azt mondja, hogy nem örül a számvevőszék eredményeinek, és ezt meg is tudom érteni, értem, hogy nem örülnek annak, amit megállapítottunk, de meg kell érteniük, hogy a számvevőszéknek nem az a szerepe, hogy boldoggá tegye az Európai Bizottságot. Mi számvevőszék vagyunk, és mi az érdekelt felek érdekeit szolgáljuk munkánk során. Mi az Európai Parlamentnek dolgozunk, az európai polgároknak, az európai adófizetőknek, és nekünk az a feladatunk, hogy minden tényt, minden számadatot nagyon alaposan megvizsgáljunk. Meghallgatva néhány megjegyzést, elképzelhető-e, hogy csak a bizottság egyetértését élvező megállapításainkat foglalják a mentesítési dokumentumba. Erre gondol, tehát ön azt mondja, hogy az Európai Bizottság az auditált fél, és hogy az Európai Bizottság, mint auditált vagy ellenőrzött fél nem ért egyet, akkor majd a parlament visszautasítja a számbevőszék megállapításait gondolom nem erre, nem ezt ért, nem, ezt, eh, nem erre gondoltak. Ha csak nem értettem teljesen félre önöket. Akkor ki a vizsgált, kedves kollégám, kit vizsgálnak? No, I just listen. Nem, ki, ki mondott ilyet, ki javasolta ilyet? I mean, uh, I, I like to stick to the facts. Nos, én megpróbálok a tényeknél maradni, hogyha ezeket megkérdőrezik, az rendben van. De akkor önöknek is tényeket kell állítaniuk, olyan dokumentumokat, amelyeket a két-három népig lelünk és szembeállítjuk a tényeket. Hajnaltól késő estig minden nap, de a tényeket, dokumentumokat, bizonyítékokat akarok látni. Az nem elég, hogy azt mondják, hogy hát bizony e a sajtó ezt mondja erről és erről. Zeresképpen elnök úr. Persze, tisztában vagyok vele, hogy az általunk kiadott dokumentumnak van, igenis van politikai kihatása. Bár egy auditnak, egy ellenőrzésnek nem ez a célja, de mégis politikai hatást is kivált. Az önök parlamentjének külügyi bizottságában is beszéltünk erről. Az audit megállapításainak többség, megállapításával a többség egyetértett Érdekes, hosszú vitát folytattunk erről, a mai hosszú érdekes vitához hasonlóan, de a külügyi bizottságban a, több, a többség egyetértett a megállapításainkkal. Ahogy Gressle asszony és Ódi úr mondta, itt nem a szürke árnyalatairól van szó. Mi lehetőleg szigorúbbak voltunk, és a lehetőleg világosabban fogalmaztunk. Ezért csak annyit mondhatok így a végén. A parlamenti képviselőnek minden joga megvan arra, hogy a száműszék egy auditjának részével ne értsen egyet. Ezt teljes mértékben tiszteletben tartom. Concluding remarks, uh, the floor is... Yes, but I have some special mm -hmm. Mr. Mrs. and the person from the commission also requests that... Uh, okay. <laughs> Very short, please. Monsieur Audi. Oui, Monsieur le Président. La Igen. Nagyon rossz a helyzet. A jogalap tekintetében a számvevőszék azt mondja, hogy a bizottság nem tartotta tisztelben a jogalapot, a bizottság azt, hogy igen, ez nagyon komoly ez a helyzet. Kérem, hogy megfelelő módon vizsgáljuk ki, hogy mi történik, mi történt, a, a, az illetékes biztoshoz kell fordulni az ön aláírásával, hogy az, e, hogyan fordulhat az elő, hogy az Európai Bizottság a jogra tiszteletben tartása nélkül fizet ki pénz, európai pénzeket. Ez nagyon komoly helyzet. No, Jódicse. Akkor Jódicse asszony. Jódicse, do you like to take the floor? Yep. Yeah just... just... very shortly, I would like just to, to stress that we also work for tax... Nos, mi is az adófizetők ért dolgozunk, nem a szám, ahogy ő, az, hogy őket boldogát tegyük, nem csak azért, hogy a számvőszéket boldogát tegyük. Ugyanolyan fontos az európai adófizetők pénze számunkra, mint a saját pénzünk, mert csak azért is, mert a saját pénzünk is az európai adófizetők pénze, mert mi is európai adófizetők vagyunk. A szemövőszék megállapításait nagyon komolyan vettük. Amikor egyetértettünk ezekkel, akkor, akkor mi is elismerjük, hogy Egyiptomban vannak hiányosságok, nem azt mondjuk, hogy minden csodás és fantasztikus. Ezért újra csak azt tudom elmondani, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az államháztartás igazgatását javítsuk, és korrupción felépjünk. Mubarak idejében mi voltunk az elsők, akik kopogtattunk a pénzügyminisztérium kapuján, akik megpróbálták megpróbáltuk kiépíteni a kommunikációs csatornákat, és megpróbáltuk átalakítani ezt a mélyen korrupt országot, de hát ez nem megy egyik napról a másikra. Tudjuk, hogy itt vannak hiányosságok, ezek egyetértünk a szemőszék megalapításainak többségével, ezt ki is mondtuk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss. Köszönöm szépen. Zárszó, Berman úr. Nincs. Akkor köszönöm szépen ezt az igen élénk vitát. Egy ilyen költségvetési szakbizottsági ülés, ma megtudhattuk, nagyon e, érzelmekkel teli és lendületes, és lehet, de természetesen a dolgok tisztázását is szolgálja. Ezzel át is térhetünk már is a következő napi rendi pontra, ami, a külön jelen, ami egy külön jelentés. Egy pillanat. A 8 per 2013-as külön jelentés, vidékfejlesztés, Herzog Edit az előadó. Most épp az előbb láttam, e, ment, jó, akkor a, a számvevőszék képviselőjének adom meg előtte a szót. Thank you, thank you very much, Mr. President. Sorry, we have to keep the time line, please. The floor is Mr. Uh, Samas. Thank you, thank you, Mr. President. Uh, honorable members of um, the Committee on Budgetary Control. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. A számvőszék uh, egy véleményét megoszthatom önökkel. Nos, uh, az erdőgazdaság értékének javításához nyújtott ö, európai támogatások témájánál tartunk. Rögtön az elején el kell, hogy mondjam, hogy az végső megállapításunk az, hogy az Európai Bizottság nem tudta megmutatni azt, hogy az európai pénzeket az elkötött európai pénzekkel valóban növelték volna az európai erdő gazdasági értékét. Ez a fő megállapításunk, és ez a végkövetkeztetésünk, amely igencsak összefügg azzal a visszatérő megállapítással, amely a vidékfejlesztéssel kapcsolatos jelentésükben is megjelent mi szerint az Európai Bizottság az eredmény orientált megközelítést bizony nem nagyon alkalmazza, mi szerint nem próbálják azt bebizonyítani, hogy az európai pénzeket valóban jól kötötték el, és valóban olyan célokat értek el vele, amelyekre ezeket a pénzeket elkülönítették. Miért volt ez így? Eyes. The, the first one is that um, if you compare... Hogyha összehas... Nem, nem, lehetett, nem voltak összevethetőek az adatok a programok elején és végén. Eh, kapott eh, adatok, számok nem voltak összevethetőek, így nem tudtunk olyan következtetésre jutni, hogy az erdőgazdaság értéke valóban javult. Quality factors. And our second uh, uh, observation... A második megállapításunk az erdőgazdasági értékének javulásával kapcsolatban az volt, hogy nem találtunk e, egyértelmű kritériumrendszert arra vonatkozóan, hogy mit lehetett és mit nem lehetett finanszírozni ezen program keretében az erdők gazdasági értékének eh, javulását be lehetett volna bizonyítani, hogyha az Európai Bizottság olyan konkrét intézkedéseket választott volna ki, amelyek vagy eh, természetüknél fogva, vagy jogi lag eh, növelték volna a gazdaság, erdőgazdasági értékét. Ugyanakkor a finanszírozott intézkedések olyan általánosan megfogalmazottak voltak, hogy nem volt egyértelmű definíció, mint olyan arra vonatkozóan, hogy mit értünk egyáltalán azon, hogy nő az erdőgazdasági értéke. A bizottság karöltve a tagállamokkal, hogyan jutottak ide. Két megállapításunk van ezzel kapcsolatban. Egyrészt nem készült az elején egy igényeket felmérő tanulmány, és ennek hiányában nem lehetett megfelelő célokat lefektetni már pedig megfelelő célok hiányában nem mérhetőek az elért célok. E, az eredeti célok teljesítése így mérhetetlenné válik. Ez az első megállapításunk. A második megállapításunk pedig az, hogy az arányosság hiányzott a valós igények az agrárcégek valós igényei, illetve a finanszírozás mértéke között. A fő megállapításaink és javaslataink alapvetően alapvetően a, a végrehajtás szintjét érintik. No. Úgy érezzük tehát, hogy a végrehajtási rendszerben kell ezeket a hiányosságokat valahogy orvosolni. A bizottság azon válaszát nem tudjuk elfogadni, hogy úgy kötöttek el európai pénzeket, hogy a végén nem tudták azt hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a kitűző célokat valóban elérték. Ez a egyáltalán nem eredményorientált hozzáállás, ez a feje tetejére állított megközelítés az, amit változtatni kell a jövőben, annak érdekében, hogy a program végén megmutassák, hogy a tervezett célok elérésre kerültek. Köszönöm. Thank you very much. Ich uh, darf... Köszönöm szépen. Akkor most a szót az előadónak adom meg, Herzog asszony. Thank you, Chairman. I, I had to go for a minute away. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy percre el kellett menni. Először is azzal kezdeném, hogy valószínűleg mi egy kicsit más megközelítést választottunk, mint az előző évek során. Az egyik jelentéstevők jelenlétében tudtam találkozni a bizottság képviselőjével, valamint a számbevőszék képviselőjével, méreható vitát folytattunk, és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság titkárságától, Filiptől nagyon nagy segítséget kaptam. Azt hiszem, a kollégák nagyon konstruktívan vettek részt a munkában, ezért remélem hogy merem remélni, hogy sikerül konszenzusra jutnunk, sikerül közös megoldást találnunk abban, hogy megállapítsuk, hogy ki a hibás és miért. Először is gratulálok a számbevőszéknek, amiért ezt a témát jelöltek ki. Nem kis összegről van szó, 137,13 millió eurós összegről van szó egy 7 éves időtartam során. A nagy projektekhez viszonyítva mondhatjuk azt, hogy ez kisebb összeg, de az erdők nagyon fontosak Európa számára, mint gazdasági, mint nem gazdasági értelemben. Az európai területek 40%-át erdő fedi, az európai népesség 5%-ának munkahelyet biztosít, vagy az erdőgazdálkodáson belül, vagy a kapcsolódó iparágakon belül. Tehát önmagában is egy nagyon fontos ágazatról van szó. Emellett az erdők tetemes mennyiségű széndiokszidot kötnek le, oxigént termelnek, nagymértékben befolyásolják az éghajlatot, a vízkészleteket is befolyásolják az erdők, az eső, illetve a csapadék szorosan kapcsolódik az erdők kérdéséhez, tehát összességében nagyon magas gazdaság és intellektuális értéke is van az erdőknek, hogyha itt Európában erdőkről gondolkodunk. Ezt kell megállapítanunk. Úgy gondolom tehát jó döntés volt a bizottság részéről, hogy ezt a kicsit elfekvő fejezetet most felkarolja, megvizsgálja, és fontos megnézni, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, és hogyan határozzuk meg a szabályokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan költjük el a 122-es rendelkezésen belül a pénz, tehát ez az a rendelkezés, amely az erdőgazdasági értékének növelésére vonatkozik. A szembevőszékkel egyetértek abban, hogy az Európai Bizottság minden bizonyal nem tudott elég iránymutatást adni a tagállamoknak, és úgy gondolom ezen túl, kollégák, hogy a tagállamok sokszor szuverenitásukat túllépik amikor európai közpénzeket kell kezelniük, akkor nyilván átlátható módon eredményesen kell elkölteni ezeket a pénzeket, és nekünk jogunkban áll, hogy a kölcsönösség elve alapján bizonyos kérdéseket feltegyünk, vizsgálódjunk, és én azonban nem gondolom, és gondolom a kollégák se gondolják, hogy a szuverenitás elvének megfelelően a tagállamok azt tesznek, amit akarnak, azt tehetnek, amit akarnak, amikor nincs szó európai közpénzekről melyek voltak a legproblémásabb pontok, és hol van szükség javulásra. Nos, nagyon nehéz, ahogy a jelentés is mondja, meghatározni azt, hogy mekkora hozzáadott érték többlet keletkezett. Igen, befektettünk 137,13 millió eurót, ismerjük a számokat, de fogalmunk sincs arról, hogy milyen gazdasági értéknövekedés következett be, vagy közvetett, vagy közvetlen módon. Azt hiszem, ezen változtatni kell. Noha, egyetértek a, azzal, hogy mivel erdőkről van szó, ez nem egy rövid távú projekt, nem abból áll a dolog, hogy ültetünk néhány fát, az gyorsan megnő, kivágjuk a fát, és itt vége a történetnek. 50-60 éves távlatokban kell gondolkodni, a megfelelő intézkedések és kritériumok meghatározásakor, de valamit azért itt tenni kell, azt hiszem. Néhány példát mondanék, hogy gazdasági érték alatt mit érthetünk. Hogyha abban gondolkodunk, hogy a munkásoknak, a favágóknak biztosítunk kesztyűt, akkor ez inkább munkavédelmi intézkedés nem annyira az erdők érték növekedéséhez járul hozzá. Más részről hoznék egy másik példát. A digitalizáció az erdők kapcsán és a digitális szenzorok használata, hogy megtudhassuk, hogy hogyan zajlik a fák növekedése, fejlődése, hogy az egyes fa példányokat hogyan kell kezelni a jövőre való tekintettel, tehát ez a fajta digitalizáció az egyik legjobb példa arra, hogy ez igenis értéknövekedést eredményez. Ez Ausztriában történt osztrák példa. Nagyon jól mutatja azt, hogy igenis lehet növelni az erdőgazdasági értékét. Tehát, hogyha ezt a kesztyű példát összehasonlítjuk a digitalizációval, látható a különbség. Na, ha persze azért nem olyan egyszerű a kritériumokat meghatározni, ez is igaz. Továbbá nagyon fontos kérdés, hogy a támogatás kit illethet meg. Az intézkedés világosan kimondja, hogy a magánkézben lévő erdőkre vonatkozik ez az intézkedést. Magántulajdonban lévő erdők azok társulásai, települések vagy azok társulásainak kezében lévő erdőknek szól ez a támogatás. Tehát az erdőgazdálkodási szervezetek sokszor kaptak pénzt ebből a fejezetből, de őket nem illette volna meg. Aztán mi a megfelelő arány a támogatottsághoz? Mekkora területről kell beszélnünk ahhoz, mekkora területre van szükség ahhoz, hogy támogatható legyen az? Három hektáros erdő esetében 1,1 millió eurót lehet elkölteni az intézkedés szerint, tehát bennem felmerülnek azért kérdőjelek ezzel kapcsolatosan, milyen értéket képvisel ebben az esetben ez a, ez a terület. Más esetben nem kapott támogatást egy, egy három hektáros terület, ilyenkor felmerül, hogy ez a pénz hová lett, ki kapta. Tehát az arányosság mindenképpen fontos kérdés, illetve az, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a pénz megfelelő helyre kerüljön. Nagyon fontosnak tartom ezt a kérdéskört. A tagállamok, azt hiszem, itt tehetnek valamit. Jó kifogás azt mondani, hogy önök ott Brüsszelben nem tudhatják, mi itt jobban tudjuk helyben, hogy mi a helyzet. Igenis, nekünk is jogunk van, hogy tudjuk, hogy mi történik ezen a területen pontosan. De nem csak itt van gond. Örömmel számolok be az Európai Bizottság pozitív válaszáról e témában. Úgy tűnik ugyanis, hogy az általános monitorozás ellenőrzés hiányzik. A bizottság eh, átutalja a pénzt a tagállamoknak, és azt mondja, hogy jó, hát hogyha a tagállam a szubszidiaritás elve alapján úgy dönt, hogy nem számol be, nem szolgáltat adatokat, akkor ez van. Én úgy gondolom, ez nincs rendjén, mindenképpen jobb monitorozásra van szükség bizottsági szinten, és végre is kell hajtani ezt a rendszert, miután a bizottság azt kidolgozta. Továbbá szeretném elmondani, hogy az erdők az EU-s jogszabály jogalkotás egyik fő területét képezik. Hogyha közpénzeket költünk erdők és erdő tulajdonosok támogatására, akkor mindenképpen az ő érdekük is, hogy adatokat szolgáltassanak az erdőikről. Szeretnék emlékeztetni az új, újonnan létrehozott Európai Asszály Obszervatóriumra és az Európai Erdőtűz Információs Rendszerre. Ezek a szervezetek hosszú távú adatokat gyűjtenek, ez hosszú távon szolgálja az erdők tulajdonosainak érdekeit is. Elvárható úgy gondolom, hogy a támogatásért cserében még több információt kapunk az erdőkről, amely információ aztán beépülhet a jobb jogalkotásba. Összességében nagyon jónak tartom, hogy a számbevőszék elkészítette ezt a jelentést. Nagyon örülök annak, hogy általános és horizontális ajánlásokat fogalmaztak meg, mindeközben azonban konkrét irányt határoznak meg annak is, hogy hol lehet javulást elérni. Úgy látom, az Európai Bizottság is tüzetesen behatóan foglalkozott a témával, és nyitott a témában, és ha jól értem, úgy gondolják, hogy van itt még tennivaló ezen a téren. Végezetül még egy dolgot vetnék fel. Ha megnézzük az erdőket Európa szerte, azt hiszem két fő dolgot láthatunk, ezek nem ebbe a fejezetbe tartoznak szigorúan, és ha jól tudom, másik fejezet sem foglalkozik ezzel. De fontos, hogy ezeket a dolgokat megvizsgáljuk a jövő szempontjából, hiszen ennek nagyon nagy gazdasági kihatása van az erdőkre. Egyrészt Azokra a hatalmas károkra gondolok, amelyeket viharok és erdőtüzek okoznak. Szardénia esetében láthattunk ilyet nemrég. Valamint görög és portugál és spanyol esetekről is tudunk, ahol támogatást is nyújtottunk az erdőtüzek okozta károk orvoslására. Ezek a tüzek nagyon nagy kárt okoznak gazdasági értelemben az erdőinkben, úgy gondolom itt az ideig elgondolkodjunk azon, hogyan tudunk jobb kritériumokat meghatározni, arra vonatkozólag, hogy megelőző jelleggel támogatást nyújtsunk. Ezen a téren tehát még van mit tennünk, van mit dolgoznunk. Újdonságot képez ez a munkánk során. Nem hiszem, hogy itt hiba történt volna, de a jövőre vonatkozólag kialakíthatnánk a szükséges módszereket, és pénzügyi értékelést készíthetnénk valamint meghatározhatnánk a végrehajtási és monitorozási szabályokat. És végezetül pedig eh, még egy dolog, amely szintén nagyon nagy gazdasági hatással van az erdőkre, sajnos a 2008-as válság folyamánya ez. Sok tagállamban, így többek között Magyarországon is eh, illegális fakitermelés zajlik. A szegények, akik nem tudnak eh, fűtőanyagokat vásárolni, vidéken élnek, egyszerűen kimennek az erdőbe, kivágják az erdőket, nem gondolkodnak azon, hogy az erdő értéket képvisel, egyszerűen csak a fűtéshez szükséges fát szeretnék beszerezni számukra, saját maguk számára és a családjuk számára. Ha egy nagyon nagy értéket képviselő erdőről van szó, így például a saját falumban is történt egyébként ilyen hasonló eset, A Natura 2000 területhez tartozó 20 hektárnyi erdőt vágtak ki, ráadásul még európai pénzekkel vissza is éltek ehhez kapcsolódóan. Uniós pénzből vásárolt berendezésekkel vágták ki ráadásul a fákat, tehát szuverenitás ide vagy oda, ezeket a dolgokat meg kell vizsgálni európai szinten. Ezzel zárnám mondandómat és egy gyönyörű indián szólással, idézettel zárnám, amikor az utolsó fát is kivágták, amikor az utolsó halat is megették, és az utolsó folyót is megmérgezték, akkor majd megérted, hogy a pénzt nem lehet megenni. Világosan látnunk kell, hogy az erdő gazdasági értéket is képvisel, és értéket képvisel saját életünk, egzisztenciánk számára, és köszönöm szépen. Give the floor, um... megadom a szót a bizottságnak. Again, many thanks, Mr. Chairman, Mrs. Herzog, Mr. Sarmers, ladies and gentlemen, members. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt szakbizottságtagok, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, és megköszönni azt, hogy támogatnak minket a külön jelentésben. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek és az auditoroknak ajánlásukért. A bizottság véleménye szerint a, az a gazdasági fejlődés, amelyet az európai mezőgazdasági alapból vártunk, azt elértük. Várjuk az erdőgazdasági értékének növekedését. Ne feledjük azonban el, hogy 2014 elején vagyunk már szinte, és a program 2015-ig tart, de az erdészeti intézkedésekért intézkedéseknek figyelembe kell venni a program utóhatásait. Az intézkedéseket a, magán, a tagállamokban felhasználták olyan területeken, amely a mezőgazdasági területek több mint 40%-a általában nyereséges formában, különböző tényezők miatt egyre jobb infrastruktúra mellett főelvként a hatóságok a kereskedelmi jellegű erdők támogatását nem vették figyelembe. Nem minden vidékfejlesztési intézkedésre van minden egyes programban szükség. Akkor, amikor értékeljük, milyen mértékben járunk hozzá ahhoz, hogy az erdőgazdasági értéke növekedjen, különböző tényezők vannak, multifunkcionalitás és fenntarthatóság is figyelembe kell, hogy a figyelem középpontjában kell, hogy legyen. De az is biztos, hogy, ahogy az előadó is elírta, hosszabb időt igényel az, hogy az intervenciók egyértelmű hatását vizsgáljuk. Nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív értékelésre egyaránt szükség lesz. Lássuk világosan, 2013-at követően a következő programperiódusban a jelenlegi feltételek mellett már nem tudják majd értékelni az, erdőgazdák, az erdők gazdasági növekedését. Nézzük a kockázatokat. A jövőben is, mint már most, a kockázatokat lefedjük. Nézzük meg, hogy melyek azok azok az elemek, amelyekben további támogatásokat kérjük. Elsősorban, hogy segítsük az éghajlatváltozás enyhítésében való közreműködést, a, és a szolgáltatások és termékek környezetbarát feldolgozását. A megfelelő irányítási gyakorlatokat külön intézkedésre biztosítjuk. Általában véve az erdőgazdálkodás 2013-as időszakot követő időszakban meg kell, hogy feleljen az új erdészeti stratégiának. Az erre vonatkozó dokumentumot a parlamentnek és tanácsnak is benyújtottuk. Ebben az ágazat igényeit, a vidékfejlesztés szükségleteit és egyéb politikai intézkedéseket egyaránt figyelembe vettük. Nagyobb, jobb koordinációra van szükség. Ne felejtsük azt sem el, hogy nem egyedül próbáljuk a, az erdészet igényeit kiegészíteni. Egy sor egyéb eszköz van a Horizont 2020, egyéb alapok, és minden olyan innovációt is támogató intézkedés, amelyet elindított. De térjünk vissza a jelenleg intézkedésekhez. A bizottság jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy reagáljon a jövőbeni a, a kap jövőjéről szóló trilógusban felmerült kérdésekre. A tanács egyetértésével az új vidékfejlesztési jogszabály az erdőt is definiálja. Segíteni kívánjuk a tagállamokat abban, hogy használják ezt a definíciót, vagy egy másikat alkalmazzanak a meglévő nemzeti jogszabályok alapján. De ebben az esetben a definíciót a vidékfejlesztési programban kell meg, pontosan meghatározni. A trilógusban is világosá tettük, és most is, hogy a gazdaság, az erdőgazdaság értékének növekedéseit olyan követelmények mellett tudjuk csak biztosítani, amely az erdőfejlesztés elvárásainak megfelelés, amely holding vagy több tulajdonos kezében van. Külön mm, igyekszünk arra, hogy a, programozási idők keretében olyan útmutató dokumentumokat a bocsássunk a tagállamok rendelkezésére, amely segíti a célok elérését. A szubszidiaritás elvének megtartása mellett és a, az intézkedésekre vonatkozó jelentős mozgástér biztosításával próbáljuk mindezt elérni. Természetesen a programokat az EU jogszabályoknak megfelelően kell mindig kivitelezni. A bizottság aláhúzza, hogy továbbra ér- is értelmezni kell és meg kell határozni a nemzeti programok szintjén az illetékes nemzeti hatóságok közreműködésével ezeket a célokat. Az EU szinten nem határozok meg egészen pontosan a azokat a kritériumokat, amelyeket az egyes vidékfejlesztési programokban majd a tagállamok alkalmaznak. Az új közös monitoring és érték, nyomonkövetési és értékelési keretről ma délelőtt már szó volt, és ezen belül garantálhatjuk azt, hogy számos megfelelő mutató lesz. Ha megengedik, az eredménymutatókkal kapcsán megemlítem a a vízgazdálkozás fejlesztésére az erdőterületek kezelési szerződése, az erózió elkerülésre ezek a szerződések, a megújuló energiaprogramok, a mezőgazdaság és erdészeti területek és kezelési szerződések bizonyos százaléka, amelyel az állampolgárokat, amelyben az állampolgárokat is bevonják. Ez csak néhány példa volt, folytathatnám a sort. A bizottság véleménye szerint ahhoz, hogy az intézkedésekkel támogatott erdőterületek arányát meghatározzuk, azokat a regionális tervek tehát ezt a regionális tervekben a programozási folyamatnak megfelelően kell megtenni a jelenlegi helyzet alapján. A bizottság szerint ezek a kezdeményezések hatékonyan fogják eh, szolgálni az erdőgazdasági értékének eh, növelésének célkitűzését. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt előadó, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Über úr. Komme ich zu der Frage, gibt es äh, Wortmeldungen? Hát most azt kérdezem, hogy van-e bárkinek hozzászólása, megjegyzése, úgy látom nincs, akkor zárszónak még egyszer, a zárszóhoz még egyszer, nem, bocsánat, hercogasszónak mindenképp megadom a lehetőséget, de megkérdezem, hogy a, a számvevőszéknek van-e? Nem, nincs, akkor hercogasszony záró megjegyzését kérem, és hogyha az általános részt is elmondják. Köszönöm. Köszönöm kollégák, köszönöm a bizottságnak és a szemvőszéknek az együttműködés. Azt elfelejtettem elmondani, hogy közben eh, nagyot fejlődtek a dolgok, amikor az új kapjuk szabályokat, tehát közösségi politikára vonatkozó szabályokat elfogadtuk. Úgy vélem, hogy az Agrár Szakbizottság és Kapulasz Santos kollégám munkáját meg kell, hogy említsük. Ez jó irányba javította, módosította a dolgokat. Végezető kollégák, ha megengednek még egy perc személyes indoklást, az Európai Parlamenti mandátumon vége felé járok. Végig mentem a szakbizottságaimban a dosszékon, és úgy tűnik, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban teljesen véletlenül, tehát nem e, szent szendékkal, de úgy alakult, hogy Szelmesz úrral együtt végeztem a munkát az évek alatt, és a kollégákkal megosztanám ez irányú tapasztalataimat, mi szerint nagyon gyakran adunk hangot abbéli elégedetlenségünket, hogy nem jó együttműködni x vagy Y-nal. Ezt nagyon furcsán tartottam. Hét évvel ezelőtt egy állás, illetve megfogadtunk valamit, illetve nem egy, egy állásfoglalást írtunk az Európai Parlament figyelembe véve a, a, a, a zárt ajtó ö, mögötti ö, üléseket, illetve a, a, a, a bizottságot, ezt a, ezt a díjat ö, oda, azoknak ítéljük oda, akikkel együtt tudtunk működni, és akikkel jól érezték magunkat, akikkel könnyű volt és öröm volt együtt működni, együtt dolgozni. A jó munka díjat, eh, hogyha nevezhetem így, eh, most a 2004 és 2013 közötti együttműködésként Johannis Szermesznek szeretném átadni eh, ez a kiváló együttműködésért díj, nevezzük így. Ja, vielen Dank. thank you very much, dear colleague Herzog. And... Nagyon szépen köszönjük Herzog Editnek, és gratulálunk ennek kapcsán is eh, Szávamász úrnak. This <laughs> Gratulálunk a díjhoz. Köszönjük szépen. Nos, én is köszönök mindent, kedves kollégák. Ezzel tulajdonképpen elértünk a mai délelőtti napi rendünk végére, de ma délután kivételesen 14 órakor folytatjuk. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, és kérem, hogy a kollégák már kettőkor itt legyenek. Köszönöm, megszakítjuk az ülést.